Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok mindenkinek! Számosan összegyűltünk, ha még nem is vagyunk itt mindannyian, de minden esetre szavazóképesek vagyunk már, és Wie immer bei Abstimmungen braucht man eventuell die Stimmkarte. Ich szavazásnál elképzelhető, hogy szükség lesz a szavazókártyára is, hogyha elektronikusan fogunk szavazni. Nem, persze nem volt. Elfelejtettem a szavazókártyát, ebből baj lehet, na mindegy, azért remélem, hogy a legtöbben elhozták magukkal a szavazókártyájukat. és akkor meg is kezdjük a szavazást, még pedig Alois Péterle jelentéséről. Jelentés az Európai Bizottság közleményéről, fellépés a rák ellen európai partnerség, és megvan a szavazó listánk is. A 31-es módosítóval indul a lista, amely azonos a 32-vel. Rögtön meg is kérdezem, ki támogatja. Köszönöm, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Az itre kettes módosító mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. A 33-as és a 34-es azonos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os az okafogyott, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 38-as és a 42-es azonosak tartalmukat, illetően mellette ellene tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itre hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Akkor most jöjjön a a 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ha 46-os mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. re 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk, 49-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es a jelentés készítője valamit kívánt mondania, csak hogy mellette van. Nem ellene, hanem mellette. Akkor ez Eszter, de engem módosítója mellette. 50-esről beszélünk, köszönöm, ellene. Tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 51-es van egy szóbeli módosító, ezt a raportőr javasolta mellette. Ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk 52-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ITRE 6 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ITRE, ITRE 9-es mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk, és akkor most jön az első kompromisszumos javaslat. Ez az egyes számú kompromisszum, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor már is az 56-osra térünk rá, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es szóbeli módosítóval, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor itt van a nőgyi bizottság módosítója az első számú részenkénti szavazással, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt akkor elutasítottuk, harmadik rész pedig tártalan. Kettes számú kompromisszumos javaslat mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 64-esre ugrunk mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 65-es mellette. Ellene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 A Nőügyi Bizottság 8-as módosítója részenként első rész mellette, már ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 74-es szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Itt 75-ös okafogyott, akkor a 75-ös következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itt 17-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. A 81-es okafogyott, akkor jönnek a preambulum bekezdések egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nőgyi bizottság a módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Pavanova asszony már nagyon sok módosítóját elfogadtuk, nem tört, és ez nem, minden jól ment eddig. Akkor ittre B módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nőügyi D mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nőügyi E mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most jön a hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Mellette a következő ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A tízes és a tizenegyek, tizenegyesek azonosak, részenkénti szavazás az első rész mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös és a FEM módosítója együtt, ki támogatja, ellene ki van tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es és a FEMG mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, 18-as és a FEMK azonosak mellette ki van ellene tartózkodás elutasítva. 19 és a fem el, azonosak, mellette ki van, ellene tartózkodás elutasítva. A fem M mellett ki van, ellene tartózkodás elutasítva. A fem N mellett ki van, ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 22-es és a 23-as azonosak mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A FEM I mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. A 24 ös és a 25-ös azonosak mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikusan szavazunk, a végső szavazásra kerül sor, megnyitom a szavazást. Und die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Meggyőző az eredmény, 56 mellette, senki nem volt ellene, és senki nem tartózkodott. Gratulálunk a jelentéstevőnek, Aloes Péterlének, és sok sikert kívánunk neki a rákellenes küzdelemben az Európai Unióban és az Európai Unión kívül is. Tudom, hogy ő nagyon lelkes és aktív ezen a területen. Gratulálunk! És gratulálunk mindazoknak, akik segítették a munkáját a titkárságnak is. Dann kommen wir von Krebs zur Baltischen See. A következő téma a balti tengeri stratégia, és a jelentéstevő asszony, Anna Rosbach szeretne néhány szót szólni. Köszönöm szépen, Elnök úr, mint ahogy látták, kihagytam néhány dolgot, és el szeretném magyarázni, hogy miért. A második módosító indítványnál kezdődik mindez. Örültem volna, ha az utolsó mondatnál kihagy, kihagytuk volna a sügért kihagynánk, ezt az egyetlen szót. Egyébként egyetértek a többi anyaggal, a sügért, mint példát kihagynám. Egyébként teljes mértékben egyetértek. A 13-as módosító indítványnál szintén nem írtam ehhez semmi, mivel először utána kellett eh, járnom annak, hogy az Oroszország név szerepeljen mindebben, hiszen van egy korábbi állásfogás indítvány, ahol Oroszország említése került. Egyébként ezzel a módosítóval is egyet tudok érteni. A következő a 16-os. Itt a tisztító szerekről van szó a szóbeli módosító indítványjal, ezzel nagyon is egyet tudok érteni. A 18-as módosító indítvány még nyitott. Itt eh, van egy kis eh, megjegyzésem, az Európai Unióban létezik egy elv, amely kimondja, hogy a szennyező fizet. Tehát a szennyező fizet elv érvényesül, és itt a balti tengeri térségben Oroszország a szennyező, Éppen ezért meg kell vizsgálnunk azt, hogy esetleg a 18-as módosítót kiegészíthetnénk-e még azzal, hogy Oroszország mint szennyező bekerüljen. Fontos, hogy a szennyező fizet elv érvényesüljön. Ennyit szerettem volna mondani mindezzel kapcsolatban. A szavazáson ezzel a plusz felvetésekkel nem tudunk mit kezdeni, konkrétabb megfogalmazása van szükség a szóbeli módosító indítványhoz, de ezzel nem rendelkezünk. Egy szép gondolat volt mindez, de hát ezzel a szavazáson nem tudunk mit kezdeni. Köszönöm. Hallottuk tehát ezt a magyarázatot. A tőkehalat tehát töröljük. A szövegből a tőkehal kifejezés törlése kerül. Boruszláv Szonik, ugye más halak is vannak, nem csak a tőkehal. Akkor szavazhatunk. A második módosítót kitámogatja. Ellene ki van? Tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellett ki van? Ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, tízes az első részről, a második részt visszavonták, az első rész mellett ki van, ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os a szóbeli módosítóval mellette, elnézést javítja magát az elnök, 15-ösről szavazunk, mellette ki van. A 15-ösről van tehát szó, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, tehát a 15-ösről elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Egészen egyértelmű. Elfogadva a 16-os, a szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva a 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A végső szavazásra elektronikusan kerül sor, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elsőprő a Pozitív szavazatok aránya 54 mellette, senki nem volt ellene, és senki nem tartózkodott. Gratulálunk a jelentéstevőnek, és reméljük, hogy még sok mindent tesz azért, hogy a balti tengeri térség tiszta maradhasson. Megígéri, ugye? Fantasztikus, segíteni fogjuk Önt. A következő szavazási pont a 11-es napi rendi pont a bulgáriai kozlodúj atomerőmű. Antónia Parvanova asszonya jelentéstövő. Jó reggelt! Szeretne valamit mondani? Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon szépen köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját. Nagyon sok segítséget nyújtottak nekem. Ez az első jelentésem egyébként, úgyhogy köszönöm a segítséget. Olyan sikeres akartam lenni, mint Péter Le úr, és nagyon szeretnék én magam is olyan jól dolgozni, mint ő. Köszönöm szépen a zöldek segítségét, nagyban támogatom azokat az ötleteket, amiket elmondtak nekem. Voltak bizonyos esetek, amikor nem értettünk egyet, de itt most már van kompromisszum, itt a 20 millió euróról van szó, többek között a nukleáris hulladék elhelyezésével kapcsolatban. Itt egyelőre még nem tudtunk megegyezni, tehát nincsen százszázalékos megállapodás ebben a témában, és remélem, hogy a szavazás majd bölcs eredménnyel zárul. Köszönöm szépen, Barbanova asszony. Az igazság mindig a szavazáson derül ki mi az, amit sikerül megvalósítani, mi az, amit nem, majd most ki is derül. Szavazunk a 33-as módosítóról mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 11-es részenkénti szavazással első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, okafogyottá válik, A 12-es mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva. 37. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Wir vorne eine lustige Unterhaltung auf Italienisch. Olaszul folyik egy vittes vita itt elől, de nem értem. Dafür. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük elektronikusan a 40-esről. Megnyitom a szavazást. Und schlossen. Lezárom a szavazást. Igen. Épp hogy, de elfogadva. 41-es mellettem ellene tartózkodás elfogadva. 42-es fogyottá válik a 16-os a következő mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18 es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Dann kommen wir jetzt. Következő a négyes módosító részenkénti szavazás, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27 über den Rest a 27-es a szöveg fennmaradó részéről, ki van mellette, a szöveg fennmaradó része mellett, ki van ellene, tartózkodás elutasítva. 28-as mellette, Itt az el, hogy okafogyottá válik, akkor a 25-ös a szöveg fennmaradó részéről mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Huszonhatos okafogyottá válik. Hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadva a 29-es és a 30-as azonosak. Ki támogatja, ellene, tartózkodás elutasítva. 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A végső szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A nagy többség támogatta a jelentést. Gratulálunk a jelentéstevőnek 47 mellette, 7 ellene egy tartózkodással elfogadva. Gratulálunk ehhez a jelentéshez a Kozlodói atomerőműről. Ez egy nehéz téma. So, wir sind bei dem Tagesordnungspunkt. És akkor most a 12. napi rendi pontra tudunk rátérni. Az új élelmiszerekről van tehát szó, és a jelentés készítője Kárté Liotár ez egy ajánlás tervezett megvitatása, immár a második olvasat, és meg is adom a szót a jelentés készítőjének, Liotár asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretném a vitát nehezíteni, ugyanis első olvasatban a plenárison nagy többséggel elfogadták a jelentésemet. 758, 658 igen szavazattal fogadták el, és úgy döntöttünk, hogy a második olvasatban a szöveget hozzá igazítjuk a parlament által elfogadhoz. Ez a cél tehát és olyan rendelkezésekre van szükség, amely egyrészt magas védelmi szintet biztosít az emberek számára, de egyben a környezet és az állatok védelmét is szolgálja és figyelembe veszi a fogyasztó védelmi szempontokat. Ezek azok az élelmiszerek, amelyek 97. május 15-e előtt nem voltak a piacon, tehát nano részecskéket tartalmaznak, akkor még ez a technológia nem létezett, ezek a mesterséges nano anyagok azóta kerültek az élelmiszerekbe, és itt időnként tudományos felülvizsgálatra van szükség. Az általánosan elismert kockázat elemzés szerepel a jelentésben, amelyet az Európai Gyógyszer ügynökség alkalmaz, és hogyha a nanotechnológiát szó szerint értelmezzük, az azt jelenti, hogy azok az élelmiszerek, amelyek nanotechnológiával készülnek, ezeket először engedélyeztetni kell. Ami nem tartozik az a hatája alá ennek a rendületnek, és ezt a parlament már többször elmondta, már a korábbi állásfoglalásokban is, ez pedig nem más, mint olyan hús piacra vitele, amely klónozott állatok utódaiból készül, és mert ez nem biztosítja a megfelelő biztonságot emberi fogyasztásra. Sok dilemmával szembesülünk, etikai kérdések is felmerülnek a klónozással kapcsolatban. A parlament annak idején úgy gondolta, hogy a nyilvános vita még nem volt elég mély és átfogó, ezért arra az álláspontra helyezkedett, hogy a klonozott állatokkal kapcsolatban külön jogszabályra van szükség. Ez tehát nem szerepel az új élelmiszerekről szóló rendeletben. Tehát alapvetően már ezt meg kell vitatni, és így a klónozott állatokkal ez tehát nem foglalkozik ez a rendelet. A tanács sok szempontból elfogadta a parlamentnek az álláspontját, a nanotechnológia meghatározását el tudjuk fogadni, és a hagyományos élelmiszerek fogalom meghatározása is agálymentes. A klónozással kapcsolatosan még nincs meg a kompromisszum, és hogyha megnézzük a tanács közös álláspontját, és ezt összehasonlítjuk a parlamentével, akkor látjuk, hogy nem igazán esnek egybe. Nagyon remélem, hogy sikerül elfogadható megoldást találnunk. Az új biztos urat felkértük, hogy rövid úton terjesszen elő új javaslatot, illetve javaslatot az új jogszabályra, amely a klónozással foglalkozik, és azt is meg kell még említeni, illetve hát fontos lenne tudni, hogy a bizottság ezzel mikor áll elő. A nanotechnológiát illetően a tanács és a bizottság egyetértenek a mesterséges nanoanyagokat illetően. Első olvasatban még nem volt fogalom meghatározás, de a nanotechnológia egy átfogó terület, és nagyon sok fejlődési lehetőség rejlik benne. Úgy kell ezt kezelni, hogy a fogalom meghatározás folyamatosan adaptálható lehessen a tudomány adott szintjéhez. És azok az élelmiszerek, amelyek nanoanyagokat tartalmaznak, azokat meg kell nézni, és azt fel kell tüntetni a csomagoláson. És gondolok itt például hagyományos élelmiszerekre is, amelyek az unión kívülről érkeznek, ott is világos feliratozásra, címkézésre van szükség. Az állatkísérleteket illetően ezzel a ö, rendelettel kapcsolatban. Véleményem szerint az állatkísérletek és a parlament álláspontja szerint csak akkor lehetséges, hogyha ennek alternatívája nincs. Egyébként mellőzni kell az állatkísérleteket. Egyébként azt hiszem, hogy a legfontosabb pontokat már megvitattuk, és feltételezem, hogy nagyon gyorsan konszenzusra jutunk ebben a kérdésben. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a jelentés készítőjének a bevezetést ebbe az átfogó témába. És a klónozott húst, tehát kivesszük a rendelet hatája alól, szól a javaslat, és a nano problematikát viszont átfogóan kell megvitatni. Nagyon sok hozzászólás van időközben. Az árnyék jelentés felelőse kapja meg először a szót Pilár Júzó asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a jelentés készítőjének a végzett munkát. Ez egy nagyon fontos javaslat az élelmiszerbiztonság szempontjából, de az ipar számára is különös tekintettel a kis és vállalatokra. A nanoanyagok fontos témát jelentenek, ezt meg kell vizsgálni. Vannak ilyen anyagok, ezt el kell fogadni, de hogy hogyan kezeljük, ahhoz megfelelő tudományos alapokra van szükség. És hát ez persze egy nagyon vitatott kérdés, és inkább ideológiával áthatott sem, mint tudományos megalapozottságú az állatklónozás. A növényeknél már 25 éve történik in vitro klónozás, és fitohormonokkal dúsítják a sejt növekedést, és soha nem volt ezzel kapcsolatosan probléma. A állatok lonozásánál az a helyzet, hogy az élelmiszer biztonsági ügynökség azt mondja, hogy nincs lehetőség megfelelően differenciálni, és itt mindenek előtt az állatok egészségére kell tekintettel lenni, és a klónozott állatok nél ez bizonytalan, ott több probléma merül fel, az állatok korábban pusztulnak el, nem olyan komoly, nem olyan adott a túlélő képesség, de hát azért van olyan is, amikor százszázalékosan azonos az állat. Meg lehet ezt tiltani, ez rendben van. De mit, kell, mit tehetünk, ha ezt a parlament elutasítja, és a biztos azt mondta, hogy külön javaslat készül majd. Szóval nem lehet visszatartani ezt a folyamatot az élelmiszerbiztonság, illetve az élelmiszeriparnak szüksége van a megfelelő jogszabályokra, és ez ugyanúgy fontos új technika, új technológia, nem szabad blokkolni a fejlődést. Európában nem alkalmazzák, vagy legalábbis csak nagyon ritkán, azonban nem lehet a jövőre nézve ezt egyszerűen betiltani, ugyanis javul az eljárás, jobbak lesznek a vizsgálati lehetőségek, egyre jobban lehet majd garantálni az állatok egészségét, tehát ezt nem lehet megtiltani, és pláne nem lehet valami olyasmit megtiltani, amit nem is tudunk ellenőrizni. Hogyha a harmadik országokkal szemben nem tudjuk a feltételeket meghatározni, ennek nincs értelme, mert akkor ők olyanokat, olyan árokat hozhat jutnak be az Európai Unióba, amelyek klónozott állatokból származnak, és azokat nem is lehet beazonosítani, meg ellenőrizni sem, ugyanis más országokban a nyomon követhetőség elve nem létezik, és a WTO is meg fogja ezt nekünk tiltani. Tehát én a magam részéről nem tiltanám meg a klónozott állatok utódait, de ez a személyes véleményem, én az első generációt megtiltanám, de az utódokat nem. És az utolsó lehetőség egyetértve azzal, amit a meghallgatásakor az illetékes biztos is elmondott, hogy lehet külön javaslatot készíteni. Ez az én álláspontom, és mint fogyasztó én is aggódnék a nanoanyagokkal kapcsolatban, ha nincs megfelelő garancia, talán még jobban, mint a klónozott állatokból származó élelmiszerek esetében. Ennyit szerettem volna elmondani, és az egyetlen probléma tehát ez ezzel a jogszabályjal kapcsolatosan a klónozott állatok, mint mondtam, nem is annyira tudományos, hanem inkább egészség, állategészségügyi és etikai szempontból. Ezt azonban véleményem szerint nem lehet döntő, hogy abból a szempontból, hogy elfogadjuk vagy nem a jogszabályt. Tehát ne tiltsunk, az én javaslatom jobb, hogyha külön jogszabályt alkotunk erre az esetre, és a biztos úr pedig vállalta, hogy ki is dolgozza az ezzel kapcsolatos javaslatot megfelelő tanulmány alapján. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lenis Vilmot kért Thanks very much, Chair. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr a mi árnyék jelentéstevőnk most nincs itt a frakció részéről, úgyhogy én fogok a kolléganő nevében hozzászólni. Az SD frakció egyelőre nem ért egyet a bizottság javaslatával, ugyanis nagyon sok olyan fontos kérdés kimarad ebből, amit mi az első olvasatban megszavaztunk, a klonozott állatokból vagy utódaikból készült termékekre vonatkozólag. Mi mindenképpen úgy véljük, hogy nagyon fontos lenne ezzel foglalkozni, és ezeket ki kellene tiltani az élelmiszerekből. Úgyhogy az árnyék jelentéstevőnk azt kéri, hogy ezt az első olvasatos módosítót vegyük fel még egyszer. De egyébként Szabó asszony ennél is messzebbre menne, egyenesen tiltást vezetne be ezen hús termékekkel kapcsolatban, ami pedig azt illeti, hogy harmadik országból be lehet-e hozni klónozott állati termékeket, ezzel kapcsolatban is tiltást javasolnánk. Egyébként pedig ezzel a konkrét kérdéssel kapcsolatban az Európai Bizottság véleményét szeretném most megkérdezni. Egyébként az árnyék jelentéstevőnk támogatja nagyjából Liotárd asszony megközelítését, de a címkézéssel kapcsolatban és a nanoanyagok, illetve a GMO-k címkén való feltüntetésével kapcsolatban szeretnénk visszahozni az első olvasatos módosítókat, valamint a piacfelügyelettel kapcsolatban is. Köszönöm. Dankeschön. Uh, Köszönöm szépen. Bárc Tász. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, úgy gondolom ugyanis, hogy már az első olvasatban is remek munkát végzett, és szerintem nagyon jól együttműködött az összes frakcióval. Szerintem ezt bizonyította is az első olvasatos szavazás, ahol nagyon nagy volt az igen szavazatok aránya. Mint ahogy maga az előadó is elmondta, a tanács viszont nincsen feltétlenül azonos véleményen velünk, de azért voltak olyan kérdések, amikben sikerült már megegyezni. Ami a zöldeket illeti, számukra három fontos pont van, a klónozott állatok, és a klónozott állatokból készült termékek. Szerintünk itt még változtatni kellene a szövegen, tehát itt tartjuk az eredeti álláspontunkat, ami nem más, mint a tiltás, illetve a specifikus szabályozás. A másik két téma közül az egyik a nanoanyagok témaköre. Itt támogatjuk az előadó 81-es módosítóját, és ebbe az irányba szerencsére elépett a tanács is. A harmadik fontos témakör pedig a GMO-k címkén való feltüntetése. Úgy véljük, hogy ezt egy másik joganyagban kellene kezelni. Egyébként a 82-es módosító, amit az előadó nyújtott be, ez nagyjából visszaállítaná az első olvasatban elfogadott állásfoglalást, amivel mi egyet is értenénk és a zöldek nevében azt tudom elmondani, hogy nem fogunk új módosított benyújtani, az önéit pedig támogatjuk. Ja, dann kommen... Rendben. A további hozzászólások. Először Péter Líze. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy a klónozásról még beszélnünk kell, a többi kérdésnél a közös álláspont nagyjából elfogadható. Egy pontra szeretném még felhívni a figyelmet, amely számomra nagyon fontos. Természetesen az állattenyésztés és a növénytermesztés szerepelnek de konszenzus született arról, hogy amikor a növényvédelem, illetve az állatvédelemről beszélünk, akkor az emberek fejében más van, mint a növényvédelem. Növényvédelemnél arról van szó, hogy egy növényt a károkozóktól kell megvédeni, és megteremteni a körülményeket, hogy jól növekedhessen, és az állatvédelemnél pedig arról van szó, hogy az állatok kínzását és szenvedését kell megakadályozni. Az Európai Unió szerződése is kimondják azt, hogy az állatokat a szenvedéstől meg kell óvni, és ez egy európai jogalap. Éppen ezért az állatok klónozásánál még részletesebb vitát kell folytatnunk, mint azt a tanács tette. Szeretnék utalni arra, hogy az Európai Bizottság etikai kérdésekre létrehozott egy tanácsadói csoportot a biotechnológia területén, és ennek a csoportnak az a jellemzője, hogy nem különösebben konzervatív és tudományokhoz kötődik, viszont az állatok klónozásához nagyon kritikus módon áll hozzá, illetve az élelmiszerekkel kapcsolatban is az Európai Parlament két alkalommal az Agri kezdeményezésében Paris képviselő volt annak idején a jelentéstevő 2008-ban, és utána a Liotár jelentésében 2009-ben egyértelműen kiállt amellett, hogy egy átfogó megtiltásra van szükség, átfogóan kell betiltani az állatok klónozását, illetve a, ezek, ezen állatokból származó termékek importját is, tehát átfogó tiltásra van szükség. Két alkalommal került sor intenzív vitára. Természetesen most felmerül a kérdés, hogy a gyakorlatban mindez hogyan megvalósítható. Ez nem egy egyszerű kérdés, és meg kell vizsgálni a területet. A bizottság jelezte, hogy meghallgatást kíván szervezni a jelentéssel kapcsolatban és azt gondolom, hogy meg gyors, felgyorsíthatnánk a jogalkotást, ha nem csak jelentés lenne, hanem egy konkrét javaslat is születne. Ami a vto t illeti, itt tisztázatlan még a helyzet, nem lesz egyszerű a vto ban átfogó tilalmat megvédeni, illetve emellett kiállni. A jelenlegi vto s jogalkotás értelmében Létezik egy passzus, amely kimondja, hogy amennyiben egy adott technológia alapvető aggályokat vált ki a lakosságban, a szövegben public morality alatt eh, értik mindezt, akkor a tiltást elő lehet írni. Az Európai Uniónak fontos egy olyan álláspontot képviselnie, hogy az állatvédelem is lehessen egy érva a WTO-n belül, ezt nem fogadta el még minden WTO partner, de minden bizonyal megérné egy vitát folytatni a WTO-ban is, és az, a gazdák illetve az állatvédelem szempontjából világszerte ez egy nagyon hasznos intézkedés lenne. A Júzó képviselő asszony azt mondta, hogy ő azt a saját személyes véleményt képviseli. Amit én mondok itt, két szavazása alapul, amelyre a néppártban került sor. Egyrészt a Peris jelentése kapcsolatban, másrészt a Liotard jelentésről a választások után még egyszer szó került erről az Agriban és a mi munkacsoportunkban is. Természetesen a néppárt végső pozícióját még rögzítenünk kell, de azt gondolom, hogy Kartika Liotard képviselő asszony álláspontját támogatni fogjuk. Nagyon fontos, hogy a bizottság elkezdje végre a konkrét munkát. A parlament a bizottságot több ízben felszólította arra, hogy készítsen javaslatot, a biztos megígérte, hogy jelentés készül a témában, és azt gondolom, hogy ez a probléma mind az élelmiszerekkel kapcsolatos rendelet, mind a másik téma sokkal könnyebben megoldható lenne, hogyha a bizottság Mihályval jogalkotási javaslatot készítene. A parlamenti eljárás kérdése, illetve a miniszterek tanácsával folytatott egyeztetés kérdése az, hogy ez hogyan halad tovább. 27 tagországtól 27 különböző javaslatot kér a miniszterek tanácsa, és az Európai Bizottság felé ez egy egyértelmű üzenet. A bizottságnak eleget kell tennie a saját felelősség vállalásának, és mi hamarabb egy külön jogalkotási javaslatot kell, hogy készítsen. Köszönöm szépen, Péter Léze, Richard Zéber a következő hozzászóló, és majd meglátjuk, hogy a néppárt mit gondol mindenről. Elnök úr, a néppárt, egy nagyon demokratikus párt, ahol sok véleménynek helye van, de itt Péter Lízét teljes mértékben támogatni tudom tartalmi szempontból, és azt gondolom, hogy a témánál, ami a klónozást illeti, az etikai aspektusokra különösen tekintettel kell lenni, és az állatvédelemre is, illetve a gazdasági szempontokat sem szabad figyelemen kívül hagyni. Az Európai Uniónak fontos, hogy éllovas szerepe legyen a nemzetközi szintéren, Lize képviselőt támogatom. Két nagy témáról van szó, a nanoanyagokról. Itt a tudományos kérdések eh, még jelentősebbek, eh, mint a klónozás kapcsán. És azt gondolom, hogy itt nagyon fontos a megerősített eh, közös tudományos fellépések és a kutatások, fontos a fogyasztók védelmét biztosítani, ezért a központi kérdés és az elővigyázatosság elvét is érvényesíteni kell. Nagyon fontos, hogy hosszú távon gondolkodjunk, és eh, fontos, hogy a tudomány is eh, megfelelő eh, következtetésekre tudjon jutni. Egyébként ez veszélyes lehet. Fontos a fogyasztó védelmet és az élelmiszerek biztonságát garantálni. Egy harmadik aspektus minden a világos. Címkézés, az emberek bizonytalanok. Fontos, hogy újból megnyerjük a fogyasztók bizalmát, az élelmiszerekbe vezetett bizalmát. Fontos, hogy a címkék alapján döntessenek arról, hogy mit fogyasztanak, és fontos, hogy olyan dolgokat fogyaszthassanak, amelyek kapcsán nincsenek agályai. Éppen ezért az új bizottságtól sokat várunk, új elvárásaink vannak, és remélhetőleg mi hamarabb letesznek az asztalra konkrét javaslatokat. Egy-két dolog felhalmozódott a jogalkotási javaslatokat illetően, és nagyon remélem, hogy a bizottság, az új bizottság erőteljesebben fog fellépni. Köszönöm. Köszönöm. De Rossi képviselő. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a szöveget illeti, különösen érdekes szövegről van szó, és nagyon sok aspektust meg kell vizsgálnunk. Ami Liotard asszony állásfoglalását illeti a klonozott állatokból vagy utódaikból készült termékekre vonatkozóan, azt hiszem, hogy itt az a legfontosabb, hogy különleges figyelemmel kezeljük ezeket a termékeket. Egyébként egyetértek Liotard asszonynal, ami pedig a nanoanyagok címkézését illeti. Itt is egyetértek Liotard asszonynal, mindenképpen a címkézésen fel kell tüntetni a nanoanyagok jelenlétét. De van még egy aggály, ami bennem felmerült, és nem szerepel a szövegben. Erről szeretném megkérdezni az előadó és az Európai Bizottság véleményét. A 29. cikkről van egyébként szó, és itt a harmadik országból érkezett hagyományos élelmiszerekre utalok. Itt ugye van egy lista a hagyományos élelmiszerekről, csak hogy nem csak az EU-n belüli hagyományos élelmiszerekről kell beszélnünk, hanem a harmadik országból érkező hagyományos élelmiszerekről is. Jó lenne, hogyha erről egy kicsit több szót ejtenénk a szövegben. Ráadásul a védett fajokat is meg kellene említenünk, mondjuk a teknősbéka húsra gondolok. Hogyha valaki elmegy Hongkongba, akkor nagyjából bármilyen teknős béka húst megehet, elfogyaszthat, de azt valamilyen módon meg kell akadályoznunk, hogy védett fajokból készült termékek jussanak az Európai Unióba. És itt nem csak nagyon különleges állatokra gondolok, mint a teknősbéka vagy a tigris, hanem mondjuk a fecskékre is. Természetesen nem millió számra fogyasztják ezeket a termékeket, de hát mégiscsak fogyasztják, és a védett állatokból származó termékeket egyszerűen be kell tiltanunk az Európai Unióba, ezek a termékek ide nem juthatnak be, ez elfogadhatatlan. Természetesen nem csak állatokra gondolok, hanem a védett növényekből készült élelmiszerekre is ki kellene térnünk. Egyszerűen nem engedhetjük meg, hogy emberi fogyasztás miatt még veszélyeztetettebb helyzetbe kerüljenek bizonyos állat és növényfajok. Ez tehát az az aggály, amit mindenképpen szerettem volna elmondani. A 25-ös módosítónál pedig az Európai Bizottság véleményét szeretném megkérdezni, konkrétan azt, hogy hogyan kell értelmezni ezt a 25-ös módosítót. Egy kicsit homályos itt a megfogalmazás, nem tudom, hogy mivel van a probléma, hogy a fordítás nem lett elég egyértelmű, vagy pedig az eredeti megfogalmazás nehezen értelmezhető. Jó lenne, hogyha a 25-ös módosítót megmagyarázná nekünk az Európai Bizottság. Nem hinném, hogy itt mindenki orvos szakértő lenne, úgyhogy egy kicsit nehéz értelmezni a 25-ös módosítót. Itt a kísérletekről, az állatkísérletekről, esetleg az embereken megvalósuló kísérletekről van szó, és mindenképpen azt kell elérnünk, hogy ezeknek a kísérleteknek ne legyen semmilyen negatív hatásuk. Azt is szeretném elmondani az állatkísérletekkel kapcsolatban, hogy az átfedéseket el kell kerülnünk, tehát hogyha valamilyen kísérletet már elvégeztek, akkor ezt nyilvánosságra kell hozni, hogy ne kelljen ugyanazokat a kísérleteket még egyszer elvégezni, és esetleg feleslegesen fájdalmat okozni ezeknek az állatoknak. Úgyhogy még egyszer hangsúlyozom, ezeknek az állatkísérleteknek a nyilvánosságra hozatala nagyon fontos lenne, hogy ne végezzék el ugyanazokat a kísérleteket többször. Nagyon sok esetben tényleg pontosan ugyanazokon az állatfajokon, pontosan ugyanazokat a kísérleteket végzik el, és erre egyáltalán nincsen szükség. A különböző daganatos megbetegedések gyógyítására felhasznált kemoterápiás kísérletek például nagyon sokszor, nagyon sok helyen elvégzésre kerültek, és jó lett volna, hogyha az egyszer már elvégzett kísérleteket máshol nem ismétlik meg, mert ezek feleslegesek. Hogyha el tudnánk kerülni ezeket az átfedéseket, ezeket a felesleges dupla munkákat, akkor az mindenképpen üdvözlendő célkitűzés lenne úgyhogy a 25-ös módosításnál, az állatkísérleteknél szeretném megkérdezni a bizottság véleményét ezzel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy mi a véleményük az embereken végzett próbákkal kapcsolatban. ugyanis olyan rákos daganatoknál, ahol újra és újra megjelennek ezek a daganatok, nagyon sok és nagyon költséges és nagyon veszélyes kísérletet végeznek és végeztek el. Úgyhogy ez az a két kérdéskör, amit szeretnék körbejárni. Tehát az egyik a harmadik országból érkező hagyományos termékekben esetleg megjelenhetnek-e védett állat vagy növényfajok, amennyiben igen, ezeket meg kell tiltani. A második fontos kérdés pedig az állatkísérletek kérdése, valamint az emberi egészséggel kapcsolatos téma, ami szintén ide kapcsolódik a 25-öshöz. Köszönöm szépen! A bizottságtól még kapunk majd ezzel kapcsolatban információt. Erik Pule, a Szankó főigazgatója válaszolni fog majd a kérdésekre. Fogunk egy jelentést hallani a saját kezdeményezési jelentésről, a kettős tesztelésről és az állatkísérletekről, illetve a nanoanyagokról. Parancsoljon öné a szó. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először szeretnék választ adni azokra a kérdésekre, amelyek Dali biztos úr eddigi nyilatkozataira és állásfoglalására utalnak. Gondolom mindenki tudja, hogy a biztosi kollégium előtt Dali biztos úr ígéretet tett arra, hogy beszámol a tanácsnak és a parlamentnek is a klónozással kapcsolatos állásfoglalásával, vagy állásfoglalásáról. Ez az állásfoglalás egyébként 2010 végére készül majd el hivatalosan. Tehát egyelőre konzultációs fázisban vagyunk, dolgozunk ezen a szövegen, meghallgatjuk az érdekelt feleket, és 2010 végére várható a végleges állásfoglalás. Egyelőre tehát a konzultációs fázisban vagyunk, itt természetesen tudósokat, parlamenti képviselőket is bevonunk a vitába. Reméljük, hogy tavasz végén, nyár elején, mondjuk júniusban, vagy maximum júliusban kialakul már egy olyan álláspont, amit be tudunk majd mutatni a jelentésünkben. Azt még nem tudom megmondani, hogy konkrét a jogalkotási javaslatnak tekinthető-e már ez a júniusi javaslat. Valószínűleg ez inkább csak a konzultációk eredményeit összefoglaló szöveg lesz, jelentés lesz. Tehát ez egyfajta helyzetjelentés lesz a klónozott állatokról az Európai Unióban. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy azért vannak klónozott állatok az Európai Unióban, szarvasmarhákat és lovakat érinti egyelőre legjobban a klónozási eljárás. Ezeknek az állatoknak ugyanis nagyon magas a genetikai értékeit, különösen a versenylovakról beszélek. Itt tehát nem feltétlenül olyan állatokról van szó, amelyeket emberi fogyasztásra szánnának. A bizottság állásfoglalása egyébként az, hogy a klónozott állatokat és az klónozott állatokból készült termékeket egyértelműen új élelmiszernek kell kezelni. Itt nem értünk egyet az Európai Tanácssal. A tanács ugyanis azt mondja, hogy nem csak a, a klónozott állatokat, hanem azok utódait is új élelmiszernek kell tekinteni. Tehát a bizottság úgy gondolja, hogy a klónozott állati termékek új élelmiszerek, a tanács pedig úgy gondolja, hogy a klónozott állatokból és utódaikból készült élelmiszerek is új élelmiszerek. Ez tehát egy alapvető különbség a tanács és a bizottság álláspontja között. A mi álláspontunk tehát mindig is egyértelmű volt a klónozott állatokkal kapcsolatban. Minden klónozott állatból készült élelmiszer új élelmiszer, tehát az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség minden egyes tanúsítási és ellenőrzési eljárásán ezeknek át kell esniük. Akkor nézzük a nanoanyagokat. Van természetesen a nanoanyagoknak definíciója a szövegben, ez az első javaslatból került ide, ugyanis a bizottság 2008. januári eredeti szövegében nem volt még definíció. A nanoanyagokkal kapcsolatos kutatások folyamatosan és nagyon gyorsan haladnak előre, úgyhogy folyamatosan új kutatási eredményeket kell már figyelembe vennünk. A tudományos tanácstól azt kértük, hogy segítsen nekünk abban, hogy egy általános és mindent lefedő definíciót ki tudjunk dolgozni a nanotechnológiák és a nanoanyagok vonatkozásában, ami megfelelőképpen értelmezhető, ellenőrizhető és végrehajtható. Végrehajtható alatt azt értem, hogy az ellenőrző hatóságok megfelelőképpen tudnak majd dolgozni ezzel a definícióval. És ezt a definíciót a harmadik országból érkező, illetve az EU-s élelmiszerekre is alkalmazni kell. A definíció azért fontos, mert ez egyfajta jogi eszköz is az ellenőrzésben. Tehát szükség van a definícióra és a definíció végrehajtására, illetve a definíció felhasználására az ellenőrzések folyamán. Tehát nem egy teoretikus fogalom meghatározásra van szükségünk, hanem olyan definícióra, ami jól alkalmazható az ellenőrző hatóságok szempontjából. Ennek a definíciónak végül is az lenne a lényege, hogy kiszűrjünk minden olyan élelmiszert, amiben nem megfelelő nanoanyagokat használtak fel, vagy pedig, ahol a fogyasztók értesítése nem megfelelő, vagyis a nanoanyagok nem jelennek meg a címkén. Ami a kozmetikumokat illeti, itt már megvan a specifikus címkézési szabálycsomag, Amennyiben valamilyen kozmetikai termékben nanoanyag szerepel, ezt fel kell tüntetni az összetevők listáján a címkén. Ugyanígy szeretnénk eljárni az élelmiszereknél is, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy olyan definícióra van szükség, ami jól alkalmazható és jól felhasználható a tagállami ellenőrző szervek munkájában. És akkor most egy kicsikét pontosabban szeretnék Rossi úrnak válaszolni a hongkongi teknős béka hús témakörében. Amikor valamilyen harmadik ország élelmiszert kíván behozni az EU-ba, hogyha olyan állatról van szó, amit a Washingtoni Egyezmény vagy a CITES véd, tehát hogyha fenyegetett állatfajról van szó, akkor ezeket a termékeket nem hozhatja forgalomba itt az Európai Unióban. Tehát, hogyha a Washingtoni Egyezmény vagy a CITES által védett állatfajból készült ez az élelmiszer, akkor ez egyáltalán nem juthat be az Európai Unióba. Ezt meg se vizsgálja az EFSA, ezt már sokkal hamarabb kiszűrjük, tehát ez már nem is jelenik meg a megvizsgálandó új élelmiszerek listáján. Hogyha az egyezmény bármelyik mellékletében szerepel ez az állatfaj, vagy nem feltétlenül az egész állat húsáról van szó, ha akár egy tigris bajusz szerepel az adott élelmiszerben, és ez a tigris védett faj, akkor ez az élelmiszer nem jut be az Európai Unióba, nem is kell megvizsgálni, mint új élelmiszer, úgysem kerülhet forgalomba. A második kérdéskör az állatkísérletek kérdése. Itt a 3R szabályát kell alkalmazni ez a helyettesítés, korlátozás, tökéletesítés, ez mindhárom szó angolul R betűvel kezdődik, tehát ezt a három R szabályt kell alkalmazni. Alternatív metódusokat kell kidolgozni, hogy elkerülhetőek legyenek az élő állatokon végzett kísérletek, még akkor is, hogyha csak patkányokról vagy egerekről van szó, ugye nem is beszélve a kutyákon és majmokon végzett kísérletekről. Tehát a helyettesítés azt jelenti, hogy alternatív módszereket kell alkalmazni. Nagyon sok esetben léteznek olyan alternatív módszerek, amik pontosan ugyanazt az eredményt adják, mint az élő állat kísérletek. Ez olyan program, amivel kapcsolatban rendkívül elkötelezett az Európai Bizottság. Nagyon sok szabályozási kezdeményezés indult el, hogy hogyan lehetne felszámolni az állatkísérleteket. Az egyik legutóbbi kezdeményezés a az egér kísérletekre vonatkozik, hogy hogyan lehet a kagyló, illetve az osztriga biotoxin fertőzését kiszűrni vagy vizsgálni. Ezekhez a tesztekhez eddig egereket használtak, de most már kémiai módszerekkel vizsgálható, hogy tartalmaznak-e biotoxint az érintett kagyló és osztriga fajok. Tehát az a módosítás, ahol az állatkísérletek csökkentéséről van szó, ez tulajdonképpen beleilleszkedik egy olyan programba, ami már évek óta működik, tehát már évek óta azon dolgozunk, hogy az élő állatkísérleteket csökkenteni tudjuk. Elnök úr, röviden ez a bizottság véleménye. Danke, Herr Direktor Poulet, für die Ausführungen. Köszönöm szépen a magyarázatokat. A liberálisok még nem nyilatkoztak. A Talisz későn érkezett be Párizsból ma reggel. Kivételesen van még egy kis időnk. Löpás asszonynak adom meg a szót, mielőtt még a jelentés, jelentés kevő kap szót, Snellhárt úr is kap szót, természetesen. De votre bienveillance. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ilyen figyelmes és ilyen jó indulatú velem szemben. Ami Liotard asszony szövegét illeti, többször összegyűltünk, többször beszéltünk már erről a témáról. Nézzük először a nanotechnológiákat valóban ezek már létező technológiák nagyon sok termékben megjelennek, de sokszor nem tudjuk, hogy milyen termékekben vannak jelen, mivel nincsen engedélyezés és címkézési kötelezettség. Ennek fontosságát egyébként nagyon sokan elmondták. Több a közelmúltban készült tanulmány is kimutatja, hogy vannak olyan titánium oxidok és egyéb nanoezüst anyagok, illetve nanokarbon, ami esetleg veszélyes lehet. Úgyhogy jó lenne, hogyha megvizsgálnánk ezeket a tapasztalatokat, sőt az azbesztel egyenértékű veszélyeztetettség is felléphet. Ezeket a kockázatokat mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy az európai polgárok védelmét meg tudjuk oldani, és hogy felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy melyek azok a nanotechnológiák, amik felhasználhatóak. Ami az állatkísérleteket illeti, védeni kell a biodiverzitást, illetve az állatok szenvedését csökkenteni kell. A klónozott állatoknál pedig mindenképpen engedélyezési eljárást szeretnénk javasolni. Jó lenne, hogyha minél hamarabb megszületne egy olyan specifikus javaslat, amely a klónozás minden aspektusát lefedi. Végezetül, elnök úr, van még egy veszőparipám, ez pedig az átláthatóság biztosítása. Először is az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni, méghozzá komolyan, szigorúan és minden egyes alkalommal. És akkor most rátérnék az átláthatóságra. Nagyon fontos, hogy meglegyenek azok a tudományos eredmények, amelyekre alapozzuk a döntéseinket, az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnél vagy az Ügynökségnél is nyilvánosságra kell hozni a szakértői véleményeket, akkor is, hogyha általánosan elfogadott véleményről, akkor is a kisebbségi véleményről van szó. Mindenképpen ezeket a tudományos adatokat hozzáférhetővé kell tenni. Az EFSA-nak együtt kell működni a tagállamokkal, figyelembe kell venni az ő véleményüket és igényeiket. A környezetvédelmi ügynökségnek pedig nyilván a környezetvédelmi kérdésekben kell hozzászólnia, hogy az EFSA-t egy kicsit tehermentesítse. És ne feledjük el, hogy etikai vonulata is van ennek a kérdéskörnek. Schön, Herr Dr. Schnellhardt, bitte. Köszönöm szépen, Schnellhardt doktor parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, csak néhány megjegyzésem van a klónozott állatokkal kapcsolatban. Teljes mértékben támogatom Péter Líze úr elképzeléseit. Azt gondolom, hogy itt külön irányelvre, külön jogalkotási javaslatot kell kérnünk a bizottságtól, erre szükség van. És az állatvédelmi jogok különleges szerepet játszanak, éppen ezért a saját pozíciónk szabályokat a tanácsal szemben is érvényesítenünk kell. De ha ilyen termékek esetében egy külön jogalkotást kérünk, akkor ezt is tudomásul kell vennünk, hogy bizonyos más termékek esetében külön jogalkotás létezik, mint például a génmanipulált termékek esetében. És ebben az esetben a 82-es módosítóban megfogalmazott javaslatok, miszerint meg kell jelölni az olyan állati eredetű termékeket, amelyeket gémanipulált takarmányra letettek, akkor ezeknek itt nincsen helye. Tehát a frakciók elképzelését akar, akarjuk mindig érvényesíteni, és itt ezt is tisztázni kell. Ami a nanotechnológiát illeti, azt gondolom, hogy nagyon fontos technológiáról van szó. Szóval a nanotechnológia számos lehetőséget rejt, nagyon sok lehetőség van ebben a technológiában, de nem szabad, hogy pánik vita alakuljon ki a veszélyektől. Természetesen mindennek utána kell járni, kutatásokkal ezt szem előtt kell tartani, de az, hogy már most folytassunk vitát arról, hogy milyen veszélyes mindez, olyan termékekről van szó, ahol a molekulák mértékét, illetve méretét módosították, tehát az emberi szervezet számára sokkal könnyebb ezeknek a felvétele. Éppen ezért kicsit optimistább és progresszív módon próbáljunk meg vitát folytatni. Köszönöm szépen. Köszönöm. A bizottság szeretne még egyszer állást foglalni? Parancsoljon. Oui, un grand merci, monsieur le président. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, hogy még egyszer szót kaptam. Szeretném Löpázs asszony hozzászólását egy kicsit kiegészíteni a nanotechnológiákkal kapcsolatosan. Ő úgy fogalmazott, hogy nagyon sok termékben jelen van már a nanotechnológia. Valóban ezek rendkívül innovatív termékek, folyamatosan változik a technológia, mindig van valami újabb ipari előrelépés. Az ipari termékekben egyébként már vannak nanoanyagok, többek között az autógumik szinte mindegyikében van már valamilyen nanoanyag. Ami viszont az élelmiszereket illeti, a 27 tagállam nemzeti hatóságainak adata alapján, illetve az élelmiszer szektor adatai alapján és a az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet adatai alapján egyelőre közösségi piacon nincsenek olyan élelmiszerek, amelyekben nanoanyagok vannak. Bizonyos országokban már létezik ez, többek között az Egyesült Államokban, de egyelőre tegyük egyértelművé, hogy itt Európában még nincsenek. Az új élelmiszereket ugye próbáljuk definiálni, a nanoanyagokat is próbáljuk definiálni, itt olyan anyagokról van szó, amelyek ezeknek a termékeknek az alapvető természetét módosíthatják. A 90-es évek előtt nem is léteztek nagyon ilyen technológiák, úgyhogy azóta foglalkozunk ezekkel, és az EFSA-nál egyelőre nem jelentek meg olyan kérelmek, amelyek nanoanyagok bevizsgálására vonatkoznának. Ez azt jelenti, hogy jelenleg az Európai Unió piacán, a boltok polcain nincsen olyan élelmiszer, ami nanoanyagot tartalmaz. Egyébként harmadik országból érkező termékeket állítottak már meg nemzeti hatóságok az EU határain, ugyanis nanoanyagot találtak ezekben az élelmiszerekben, de ezeket rögtön vissza is küldték a származási országba, ebbe a bizonyos azokba a harmadik országokba, ahonnan érkeztek ezek az élelmiszeripari termékek. Nyilván a bizottság sem tud mindent, de azért pontosításképpen elmondanám, hogy a hozzánk beérkezett adatok alapján Löpázs asszonynak üzenem, hogy nincs az EU-s piacon nanoélelmiszer. Eh, Valóban, amikor a szakbizottság Washingtonban látogatott novemberben, akkor megtudtuk azt, hogy a nanotechnológia az USA-ban jelentős támogatást kap minden szinten. Szeretnék ezt előmozdítani, mint jövőbeni sokat ígérő technológiát, és mi szeretnénk tudni azt, hogy um, ez veszélyese vagy nem. A bizottságnak és az EFSA-nak a tudományos kutatások eredményeit meg kell osztania velünk. Liotár asszony, parancsolja még egyszer, megadom önnek a szót. Ja, dank u wel. Ik wil eh, in eerste instantie alle... Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani minden egyes árnyék jelentéstevőnek, aki hozzászólt, és természetesen minden más kollégának is, aki elmondta a véleményét nagyon jó szellemben tudtunk együttműködni, ezt is köszönöm szépen mindenkinek. Már az első olvasatra is jellemző volt a remek együttműködés, és a szerencsére meg is maradt, így sok kérdésben szinte egyhangú véleményre tudtunk jutni. Összességében azt hiszem, hogy mindaz, amit 2008-ban eldöntöttünk, ahhoz most is tartjuk magunkat, és ez megfelelő alap a tanácssal és a bizottsággal lefolytatott vitához. Remélem, hogy mindenki további <clears throat> segítségére is számíthatok majd, és azt is remélem, hogy a lehető leggyorsabban lezárhatjuk majd ezt a kérdéskört. Főképp azért, mert a nanoanyagok folyamatos fejlődésben vannak, ezért is jó lenne, hogyha minél hamarabb megoldásra jutnánk. A klónozással kapcsolatban is fontos, hogy minél gyorsabban eredményre jussunk, hiszen itt is folyamatosan újulnak a tudományos lehetőségek. A bizottság ugye az imént azt mondta, hogy egyelőre nincsenek nano termékek az európai piacon. Erről most nem nyitnék vitát, hogyha a bizottság ezt mondja, akkor én örülök ennek az eredménynek. Vannak kételjeim, de hát mindegy, maradjunk ennyiben. Mindenképpen örülök annak, hogy a bizottság is a fogyasztók védelmét és a biztonságot tartja a legfontosabbnak, és a bizottság is szeretne a túlkapások ellen fellépni. Ezzel a megközelítéssel egyetértünk, és remélem, hogy minél hamarabb minden kérdésben megegyezésre jutunk majd. Ugyanakkor a bizottság figyelmét szeretném még felhívni valamire, méghozzá arra, hogy a bizottság kulcsfontosságú szerepet játszik abban a tekintetben, hogy a parlament ugye azt mondja, hogy specifikus szabályokat szeretne a klónozott állatokból készült termékek piacra bocsátására, vagy piacról való kita, kitiltására, és hogy tehát ez a parlament álláspontja, és ebben a tekintetben kulcsfontosságú szerepet játszik a bizottság, hiszen a bizottság már nagyon sok tagállamtól kapott igényt, állásfoglalást azzal kapcsolatban, hogy több tagállam is szeretne specifikus szabályozást a klónozott állatokra nézve. Tehát valahogy a bizottságnak kell összehangolni, hogy ne legyenek majd joghézagok, lyukak ebben a szabályozásban, és hogy a klónozott állatokra szóló szabályozás eléggé kemény legyen és megfelelőképpen lefedje az összes érintett kérdést. Remélem, hogy a nanoanyagokkal kapcsolatban is jó előrelépést tudunk majd megvalósítani. És aztán itt van még az állatkísérletek elkerülése illetve a védett fajok védelme. Itt is van még néhány dolog, amit tisztáznunk kell, de összességében szerintem júliusra le is zárhatjuk majd ezt a kérdést. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a véleményét, a szakbizottság ismeri a témát, jelentős az egyetértés, Szeretnénk, ha ez a törvény megszületne, hiszen a fogyasztók számára ez nagyon fontos, a gazdaság számára is, Éppen ezért a módosítók benyújtásának határideje április 13-a déli 12 óra, azért, hogy májusban erről szavazhassunk, és a júniusi plenárison vitára bocsáthassuk ezt a témát. Sikerült nagyon jól haladnunk a napi rendi pontokkal, a biztos 11-kor érkezik, éppen ezért szünetet tartunk. Kérem a kollégákat, hogy 11-re jöjjenek vissza, hiszen a, a jogalkotási időszak környezetvédelmi programjáról lesz szó. Köszönöm. Fine, fine, and you?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 liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen. Kedves kollégák, akkor ismételten köszöntök mindenkit a bizottsági ülésünkön, és jöjjön a 13. számú napi rendi pont, ez pedig vita, illetve beszélgetés a környezetvédelemért felelős biztossal, János Potocsnik úrral, akit nagy szeretettel köszöntök. Nagyon jól emlékeink vannak a meghallgatással kapcsolatosan, mielőtt a bizottságot megválasztották és a főigazgató urat és Falkenberg urat, akit jól ismerünk már, az éghajlatvédelemmel kapcsolatos viták idejéből, még Kopenhága előttről, ő is itt van velünk. Potocsnik úr, tehát nagy szeretettel köszöntjük Önt itt a Környezetvédelmi Bizottságban. A meghallgatás során néhány kérdést már felvetettünk, azóta azonban már eltelt egy kis idő, és nagy izgalommal várjuk, hogy milyen programot tervez a jövőre, illetve a ciklusra nézve, ha ezt már belátható, és ezt a másfél órát egy, arra használnánk, hogy eszmét cseréljünk a környezetvédelem, illetve az EU környezetvédelmi politikájának fontos kérdéseiről, és hát rögtön át is adom önnek a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, mindenek előtt köszönöm a lehetőséget, hogy eljöhettem a bizottsági ülésre, és jó, Leinen említette, hogy néhány hét eltelt a meghallgatásom óta, és így most a legjobb alkalom, hogy megköszönöm a bizalmukat, amelyről akkor biztosítottak. Bizonyos előrelépés történt azóta néhány fontos kérdésben, például a rics kapcsolatban, valamint a veszélyeztetett fajokkal kapcsolatban. Majd erről is beszélek, de most jó lehetőséget ad nekem ez a találkozó, hogy megosszam önökkel a gondolatokat a környezetvédelmi politikánkkal kapcsolatban, illetve hogyan próbálom ezt megvalósítani. El tudják képzelni, hogy nagyon sok energiát fektettünk a Lisszaboni stratégiába a növekedéssel és a munkahelyteremtéssel kapcsolatban, és a, most az Európa 2020 a gazdaságpolitikát próbálja integrálni a környezetvédelmi kérdésekkel. És nagyon fontos itt az erőforrások megfelelő kezelése, hogy biztosítsuk a fenntartható növekedést. Egy nagyon érdekes vita volt ezzel kapcsolatosan, és ez a fenntarthatóságról szólt, hogy a növekedés milyen szerepet kaphat ebben. Na most nem lenne felelős dolog, hogy akkor, amikor nagyon nagy a munkanélküliség és nagyon komoly problémákkal küzd a gazdaság, akkor nem fókuszálnánk a növekedésre és a munkahelyteremtésre. Azonban ugyanúgy felelőtlen lenne, hogyha nem foglalkoznánk azzal, hogy miféle növekedést akarunk, és miféle munkahelyeket akarunk teremteni. Úgyhogy azt hiszem, hogy az EU 2020-as stratégia megpróbálja ezt a két elemet megpróbálja úgy kezelni, ahogyan azt kell. És azt is látjuk, hogy a világ népessége növekedni fog, 2050-re 9 milliárdan élnek majd a Földön, és a Föld erőforrásai nem biztos, hogy elegendőek lesznek. És éppen ezért fontos, hogy radikálisan megváltoztassuk termelési és fogyasztási gyakorlatunkat, akkor, hogyha a jövő generációkat nem akarjuk megfosztani mindentől. És éppen ezért nagyon nagy módon befolyásolni kell a politikánkat, amelyek hatással vannak a környezetre. Milyen terveim vannak a következő évekre, mint biztos? A meghallgatás során már elmondtam, hogy melyek a prioritásaim, és hatékonyabbá kell tenni az uniót, az ökorendszereket, a fajok diversitását és a környezetvédelmi jogszabályok hatékonyabbá tételét, és én egy roadmap megközelítést alkalmaztam, a biodiverzitással kapcsolatosan 2010-től és 2011-re pedig az erőforrások hatékony felhasználását illetően először a 2010-es terveink. A zöld növekedés az, mint tudják, központi kérdés a 2020-as stratégia szempontjából, de nem történik meg, hogyha nem vigyázunk a természeti erőforrásainkra. A friss víz, a fa, a természeti értékek védelme, a biodiverzitás, és ez elősegítheti a polgárok jólétét, a gazdaságot, hogyha az ökorendszereket nem kezeljük rendesen, elveszítjük ezeket az erőforrásokat, és mesterséges megoldásokkal ez nagyon nehéz lesz helyettesíteni. Azonban folyamatosan csökken a diverzitás. Az éghajlatváltozás halad előre, egyre többen laknak városokban, nő a lakosság, és ez együtt jár azzal, hogy bizonyos fajok kihalnak vannak, és ez az ökorendszereket veszélyezteti, és komoly a fenyegetettség nagyon sok faj esetében. A mostani bizottsági közlemény és az Európai Tanács ajánlása a 2020-as stratégiában nagyon jelentős és ez egy nagyon fontos mérföldkő abban, hogy felvegyük a küzdelmet ezekkel a kihívásokkal, és ebben az évben mindenképpen előre kell lépni globális szinten, amennyire csak lehetséges. Örömmel várom, hogy mondják el Miss DeLong jelentéssel kapcsolatban a véleményüket. Nagyon ambiciózus célokról van szó, és mi hamarabb meg kell ezt valósítani majd, úgyhogy ez a stratégia mindenképpen része az ezévi munkaprogramnak a sikeres biodiverzitás stratégia függ attól is, hogy hogyan tükröződik ez a többi kezdeményezésben, és hogyan integrálódik a kulcsfontosságú politika területekre. Biztosítani kell a megfelelő finanszírozást is. Ezek olyan kérdések, amelyeket el kell érnünk, és ehhez nagyon kemény munkára van szükség a következő hónapokban. Azonban a természeti erőforrások védelme nem elegendő. A növekedést kell biztosítani innovációk segítségével, és ezt párhuzamosan összekapcsolva kell végrehajtani a biodiverzitás védelmével. Az ökogazdaság a legnagyobb, legdinamikusabb szektora Európának, ez munkahelyeket teremt minden területen, azonban sokkal inkább elő kell segíteni az innovációt minden területen, új szolgáltatási rendszereket kell bevezetni, és sokkal szélesebb definícióra van szükség a zöld innovációkkal kapcsolatban. Például a hulladék kérdésével új módon kell csökkenteni a hulladék keletkezését, a recéklikálás pedig új üzleti modelleket kell, hogy jelentsen, nem csak új technológiákat. Tehát összességében tiszta, clean iparra van szükség, nem pedig az ipar megtisztítására. És én ebben az évben egy olyan kezdeményezést tervezek, amely támogatja a zöld technológiákat, szolgáltatásokat és új zöld biznisz modelleket. És a hulladékpolitika is ide tartozik például a közbeszerzéssel összekapcsolva. Ökoinnováció, networking, globális piaci megközelítés és a környezetvédelmi politika az ökoinnovációt kell, hogy elősegítse. És amit dr. Meyer Kramer mondott, ő volt Németországban a kutatás fejlesztési államtitkár, és most már idősebb, de ő lesz az én személyes tanácsadóm minden öko-innovációval kapcsolatos kérdésben, és majd később is az erőforrások hatékony felhasználását, illetően 2011-ben, tehát meg fogjuk, tovább kívánunk lépni, mint az öko-innováció. Jövőre konkrét terveket akarunk kidolgozni, hogy hogyan tudjuk az erőforrásokat hatékony felhasználni. A hatékonyság az az egyik hét kezdeményezésnek, amely szerepel a 2020-as stratégiában. Milyen érveket sorakoztatunk fel az erőforrások hatékonyságának fontosságával kapcsolatosan? Ez összefügg a növekedéssel, versenyképességgel és a termelékenység növelésével, és itt látható, persze lehet, hogy nem látják, itt van a termelékenység, meg a növekedés és a versenyképesség a másik oldalon. Azok az országok, ahol hatékony az erőforrás felhasználása, nagyobb a versenyképesség. Ez egyértelműen kimutatható. A második érv pedig az, hogy Európa sokkal inkább függ most az importtól, és ez a függőség nő, és ez stratégiai hátrányt jelent számunkra a harmadik pedig összefügg a napi logikájával a vállalat vállalatoknak, vállalkozóknak, hogyan tudjuk a hozzáadott értéket növelni. És éppen ezért az erőforrásokat zöld infrastruktúrával kell hasznosítani, és így tudjuk a kibocsátást is csökkenteni. Ez egyben ö, ö, sikert jelenthet az éghajlatváltozás elleni harcban is és a józan ész is ezt diktálja, a gazdasági érvelés is ezt diktálja, a jövőbeni pozíciónk is ettől függ. És végül pedig ez jól tükrözi, hogy most is meg kell húzni a nadrágszíjat a költségvetésekkel kapcsolatosan. Egy, a józan ész forradalmát szeretném elérni. Tehát próbáljuk megnézni, hogy hogyan tudjuk a fenntartható fejlődést biztosítani, hogyan tudjuk hasznosítani a bolygó erőforrásait, a reciklikáció, az újrahasznosítás forradalmára gondolok. És itt nem csak az energiáról van szó, ami persze meghatározó és fontos, hanem minden anyagi erőforrásra, élelmiszer, fa, víz, ásványi anyagok, ezek mind-mind ott szerepelnek megfontolásaink között az erőforrások, a gazdaság alapjaitól egészen a jóléti társadalomig, a fogyasztás hogyan alakul, hogyan tudjuk ezt úgy alakítani, hogy ne okozzon környezeti kárt és fenntartható maradjon. A politikánk esetében meg kell teremteni a megfelelő gazdasági feltételeket, biztosítani kell az ösztönzőket, az életciklus megközelítést kell alkalmazni és miért fontosak ezek a feltételek. Hogyha visszatekintünk néhány évtizeddel a múltba, akkor emlékezhetünk arra, hogy ö, többször volt energiaválság, és akkor az energiaárak mindig emelkedtek. És ez nagyon sok beruházást tett szükségessé a hatékonyság vonatkozásában. Aztán az árak elkezdtek csökkenni, és folytattuk az régi rendszert, és abban az illúzióban éltünk, hogy mindez fenntartható, de nem az és most megmaradtak a problémák, amelyeket kezelni kell, éghajlatváltozás, és minden olyan tevékenység, amely ezzel kapcsolatos. Így azt gondolom, hogy ez az üzenet rendkívül fontos, ugyanis mindig az alapoktól kezdünk, amik hogy hogyan épül fel a rendszer. Nagyon sok eszköz létezik, és ezek húsba vágó kérdések. Nagyon sok részét érintik az emberi tevékenységnek, minden politikát. Ezt valahogy a fősodrásba kell hozni, minden politikában és a gazdaság minden ágazatában, szektorában. Ezért az Európai Unió 2020-as stratégiája a megfelelő eszköz erre. Európai szinten szorosan együtt fogok működni kollégáimmal mindenek előtt, az energiával, transz, szállítással, iparral, kutatással foglalkozó kollégáimmal és a strukturális politika felelősével is. Tehát megfelelő integrált iránymutatásokra van szükség, megfelelő ellenőrzésre, megfelelő mechanizmusokra. A jó hír az persze az, hogy nem teljesen kezdők vagyunk, nagyon sok kezdeményezés van már a fenntartható termelési fogyasztási program, az iparpolitika, hogy csak néhányat említsek, sok tagállam és jó példával tud szolgálni, és megfelelő gyakorlattal rendelkezik. Mindenek előtt szeretnék támogatást kapni, hogy megszülessen egy ilyen ernyő kezdeményezés, amely átfogja a következő célokat. Előre kívánunk lépni a fenntartható fogyasztás terén és a fenntartható termelés terén. E, és e, az áraknak tükrözni kell az erőforrások értékét, elő kell segíteni a zöld termékeket a közbeszerzésben, e, meg kell érteni az ökológiai lábnyomot, és ezt ki kell mutatni az egyes termékek esetén és a legrosszabb termékeket helyettesíteni kell, ki kell használni a hulladékban és a reciklikálásban rejlő lehetőségeket, hogy kíméljük a nyersanyagokat. Az egyetlen erőforrás, amely korlátlanul rendelkezésre áll, ez az emberi agy, és nagyon remélem, hogy ezt is sikerül majd megfelelő módon hasznosítani, hogy megfelelő javaslatok születhessenek. 2011 lesz az az idő, amikor befejeződik a hat környezetvédelmi cselekvési program értékelése, és ez fontos kitekintés lesz az Európai Környezetvédelmi Bizottság, ügynökség készíti el, és hát ezt, ha majd összekapcsoljuk a 2020-as stratégiával, ez lesz a munkánk alapja 2011 után. Ennek alapján születhet meg a döntés a hetedik környezetvédelmi cselekvési keretprogramról. És 2012-ben a terveink már kezdenek körvonalazódni most, a víz a középpontba kerül majd, a megfelelő és tiszta víz elengedhetetlen a zöld növekedés számára, a biodiverzitás szempontjából és az emberek jóléte szempontjából is. 2012-ben szeretnék egy tervet bemutatni arra, hogyan próbáljuk a vízkészletet kezelni, és megnézzük, hogy a tagállamok hogyan tudják sikeresen megvalósítani az ezzel kapcsolatos jogszabályokat, hogyan lehet takarékosan bánni a vízzel, mennyi víz áll rendelkezésre, és meg fogjuk nézni, hogy milyen egyéb politika területek tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy 2015-re megfelelő legyen a vízpolitika, vízgazdálkodási politika. A jogszabályokat ennek megfelelően kell alakítani. A hulladék, a vegyi anyaggal kapcsolatos jogszabályokat meg kell valósítani, és mindig gondolni kell a 2020-as stratégiára, hogy ez a zöld növekedést kell, hogy elősegítse. Sok munka vár ránk ezen a területen. Az első fontos kérdés, hogy a jogszabálysértéseket megakadályozunk, biztosítsuk, hogy a tagállamok végrehajtják a jogszabályokat, megfelelnek az előírásoknak, és nem fogok habozni, hogy megtegyem a szükséges lépéseket, ha erre szükség lesz. A 12 hete a saját országomban jártam, pont akkor, éppen akkor, amikor megkezdődött egy eljárás az ország ellen, éppen ilyen ügyben a bíróság előtt, az Európai Bíróság előtt, és éppen ezért ez egy jó üzenet is volt tehát. Az európai politikának elő kell segíteni a zöld növekedést és a hatékony erőforrás felhasználáson alapuló gazdaságot. Nagyon sok kérdés merül fel, Ebben az évben a biohulladék, az ivóvíz, a folyékony tüzelőanyag, azután felülvizsgáljuk a higany stratégiát a különböző elemekben tartalmazott káros anyagokkal kapcsolatos stratégiát, megnézzük a vízgazdálkodási keretirányelvet, a Natura 2000-et, a Life Plus eszközt. Hát csak néhány kérdés, és itt segítséget kérek kívülről, ahhoz, hogy sikeresek legyünk, hogyan tudjuk újra formálni a közös agrárpolitikát, a közös halászati politikát, és hogyan tudjuk a megfelelő módon képviselni érdekeinket majd a következő pénzügyi terv kialakítása során. Végül pedig számos jogszabályalkotás van folyamatban. Örömmel várom, hogy önökkel és a tanácssal, illetve a soros elnökséggel együttműködjek. Elő kell, előbbre kell vinni a környezetvédelem ügyét, és szeretnék előre lépni a, a különböző jogszabályok van, és az, hogy hogyan tudunk előre lépni, az végül is nem csak az én javaslataimtól fog függeni, hanem attól, hogy a tanács és a parlament mit gondol majd ezekről. A 2020-as stratégia véleményem szerint jó, azonban magától nem fog megvalósulni. Nagyon fontos, hogy ezzel a lehetőséggel éljünk, és megvalósítsuk a gyakorlatban, és ehhez arra van szükség, hogy együttműködjünk, és nagyon aktívak legyünk, ne hagyatkozzunk mindenben arra, ami már ott van a papíron, tehát számítok az önök támogatására ebben a munkában, és mindig támogatni fogom ezeket a politikákat. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank, äh, Kommissar Köszönöm szépen, kedves Potocsnik eh, biztos úr, ezt a filozófiát, illetve víziót a források eh, hatékony felhasználása érdekében Európában. Nagyon sok eh, elgondolást hallottunk, illetve olyan intézkedéseket, amelyek várhatóak. Itt a szakbizottságban nagyon sokan érdeklődnek a téma iránt, 25 hozzászólási kérés érkezett Mindjárt megadom a kollégáknak a szót. Azt javaslom, hogy mindenki két percben fogalmazhatja meg a kérdését. A koordinátorokra is ugyanez vonatkozik. Richard Zéber jó példával fog majd előjárni. Köszönöm szépen, igen, a biztos már a meghallgatásán nagyon jól szerepelt, és most még jobb képet kaphatunk róla az új főigazgatóság munkájáról, és minden bizonyal nagy lelkesedést mutat a főigazgatóság. A víz kapcsán a javaslatai nagyon jók voltak. Lenne egy konkrét kérdésem, ez pedig a vízkeret irányelv megvalósítására vonatkozik. Kiderült, hogy itt a tagországokon belül nagyon nagy különbségek vannak, különösen ami a vízerő felhasználását, illetve Németország, Ausztria például nagyon szigorú kritériumokat határozott meg ahhoz, ami a környezetvédelem fenntarthatóságát illeti. Lát-e lehetőséget arra, hogy kiegészítő szabályokkal egyenlő feltételeket lehessen teremteni a tagországok számára, ne legyenek ilyen nagy különbségek, hiszen a vízerő művek szolgált, szolgáltató, üzemeltető és felhasználói körében igen nagy a feszültség. Az ön előadásából kiderült még az is, hogy nagyon jó elgondolásai vannak, de a kommunikációról még nem tett említés, mint ön jól tudja, a környezetvédelmet, a víziók kell, hogy jellemezik, ezt pedig a konkrét eh, életben való bizonyos átállást is feltérezi a polgárok részéről. A polgárok hogyan tudják ezt megvalósítani? Önnek lehetnek nagyon jó elgondolásai, ha önt nem követik a polgárok. Mik az elképzelései arra vonatkozóan, hogy a bizottságon belül az üzenetet hogyan lehet, lehet továbbítani, illetve hogyan tervezi a parlamentet ebbe bevonni. A következő téma a GMO-k, a génmanipulált termékek. Tudom, hogy ez nem az ön asztala, de ami a genetikailag módosított termékeket illeti, részben kapcsolódik az ön tárcájához is, és hogyan tervezi azt, hogy az ön részéről a környezetvédelmi tárca ezt lefedje, és be is tartottam ezzel a két percet. Köszönöm szépen, fantasztikus Linda meg Evennek adom meg a szót. Köszönöm szépen, biztos úr. Valóban egyetértek azzal, hogy az energiára különös módon oda kell figyelnünk. Hogyha megnézzük, hogy mi történt a 70-es években, meg akartunk takarítani energiát, jól akartunk gazdálkodni az energiával, aztán utána pedig liberalizáltuk az energiaipart, most pedig mit látunk? Azt, hogy mindenki óriási légkondicionálókat használ mindig és mindenhol. És ennek nyilván a gazdasági árát meg kell fizetnünk, hiszen nagyon sok olyan döntés született, ami nem volt megfelelő ami a kapreformot illeti, a közös halászati politikát illeti, ezek az energián túl olyan témák, amik nagyon fontosak, és amikkel mindenképpen közösen kell foglalkoznunk az elkövetkezendő években három nagy politikai területet említett meg. Szeretném, hogyha ebből egyet kiemelne mondjuk a biodiverzitás, vagy mi lesz az a zászlós hajó kezdeményezés, ami tényleg a legfontosabb. Természetesen az EU folyamatosan hajtogatja, hogy mennyire fontos a biológiai sokszínűség védelme, de hogy mit teszünk, tehát emeljen ki egy témakört, és el, hogy konkrétan mit teszünk. Ez lehet akármi más is, lehet mondjuk a levegőminőségi politika is a bizottság új kezdeményezést fog kidolgozni. Szeretném megkérdezni, hogy ez a kezdeményezés például hogy áll? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Chris Davis, a szó. Gibrandi úrnak adnám meg ebben a fordulóban a szót, ha lehetséges. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a biztos úrnak ezt a világos előadást, illetve a prioritások bemutatását. Ez gondolom, nagyon ambiciózus programról van szó. Ön kérte a segítségünket, és azt gondolom, hogy szükség is lesz ránk. Nagyon örültem annak, hogy ön ismét azzal kezdte, hogy a biodiverzitás fontosságát hangsúlyozták. Kérdésem kapcsolódik a tapasztalataimhoz, amelyekre két eh, eh, héttel ezelőtt tettem szert a SZÁJTI konferencián. Ez az egyik eh, biodiverzitási fórum, a CITES, ahol valóban jogalkotási befolyásunk lehetne, de a végső eredmény szörnyű volt, és még meglepőbb volt ennél, hogy az Európai Uniónak egyáltalán semmilyen hatása nem volt a szites végkimenetelére. Ez lehet, hogy inkább a mi belső szerveződésünk rovására írható, hat órát töltenek azzal a szervezők, hogy egymás között koordináljanak, és elfelejtik azt, hogy 150 másik országról is szó van, akik számára a biodiverzitás egy a sok probléma közül. Az Európai Unió nagyon későn alakította ki a közös álláspontját, különösen ha belegondolok abba, hogy a japán halál, halügyi miniszter, halászati miniszter már meglátogatta az föld összes országát ezen idő alatt. Megnézzük az Európai Unió diplomatikus diplomáciai erőfeszítéseit, akkor ön erről mit gondol, hogyan erősíthetné az EU a jelenlétét? Az utolsó felvetésem pedig szintén diplomáciai készségekre vonatkozik, különösen más eszközök használatára. Ne pusztán tudományos tapasztalatokra tapasz, támaszkodjunk. Köszönöm szépen, Szattu Haszti. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy eljött a mai vitára. Egy héttel húsvét előtt Helsinki-ben Tajani biztos előn együtt ellátogatott az országba, és három fő megállapodást jelentett be Tajani eh, és ön között a reach kapcsolatban. Ez pedig abból a utcából vezethet ki bennünket, amelyben már egy ideje tartózkodunk. Nagyon pozitív volt mindez, de mint mindig az ördög a részletekben rejlik, és van olyan, vannak olyan részletek, amelyeket nem tartunk eh, teljesen pozitívnak a mi részünkről. Ez pedig azt jelenti, hogy az önök megállapodásai nem töltik be azt a szerepet, amit a Környezetvédelmi Szakbizottság kért. Először, ami az aggasztó adalékanyagokat illeti, 500 ilyen adalékanyag van, amely nem felel meg a kritériumoknak. Ön azt jelentette be, hogy 106 anyag van a jelen meglevőkön kívül, amely majd rákerül a listára, így összesen 135 anyag szerepel a listán. Ez pedig azt jelenti, hogy 150 anyagról nem tudjuk, hogy hol van, és nem szerepel a listán. Ha ez folytatódik, akkor ez azt jelenti, hogy több mint 10 évre lesz szükségünk ahhoz, hogy a jelenleg ismeretes, veszélyes anyagokon túli anyagok is a listára kerüljenek, tudja -e biztosítani azt, hogy ez felgyorsuljon, illetve miért ilyen hosszú ez az időterv? A másik a PDB kritériumok, majd legközelebb mondja az elnök, köszönöm szépen. Azt gondolom, ha rövid kérdések után ön rövid választod, akkor lehet, hogy ez így jobb formula. Short would be miracle here, because Hát röviden választ adni kifejezetten csodával határos lenne, mert nagyon bonyolult kérdéseket kaptam, de megkísérlem. Ziber úr, a víznél valóban az egyenlő bánásmódot és a megfelelő körülményeket kell kialakítanunk, valóban rámutatott a lényegre. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy egy rövid történetet szeretnék elmesélni. Amikor a szlovén csatlakozásról tárgyaltunk, akkor megjelentettünk az újságban egy cikket, hogyha szeretne valaki hozzászólni ehhez a témakörhöz, akkor szóljon hozzá a civil társadalom részéről, és tulajdonképpen a mezőgazdaságból és a környezetvédelmi szférából érkeztek azok a civil szervezetek, akik valóban aktívan részt vettek a vitához. Ez is mutatja, hogy ezek mennyire fontosak. Egyébként pedig saját országom elnökével fogok találkozni, hogy az illegális szemétlerakó telepeket meg tudjuk szüntetni, és itt is nagyon fontos, hogy a helyiekkel beszéljünk, és nem egy központosított kommunikációt kell megvalósítani. Azt hiszem, hogy ebben a tekintetben egyébként előnyt élvezünk nagyon sok más szereplővel kapcsolatban. Aztán a GMO-k. Van egy olyan kérdés, amit nagyon sokszor feltesznek nekem, ami az új szerződést és a bizottsági elnök véleményét illeti, volt itt eh, egyfajta eltolódás a tárcák között. Most az új leosztásban Dali biztoshoz kerültek ezek a témakörök, kicsit átrendeződtek a tárcák, és most eh, Dali biztos felelős ezekért a témákért. Mindannyian tudjuk, hogy meg kell válaszolnunk azokat a kérdéseket, amelyek a GMO-kkal állnak kapcsolatban, és a környezetvédelemmel. Tudjuk, hogy aktívan részt kell vennünk minden olyan vitában, ami említi a GMO kérdéskörét. Tehát nem ugyanúgy fognak felépülni ezek a témakörök, mint az előző bizottsági ciklusban, hiszen a helyzet is megváltozott, és a tárcák is megváltoztak, de mindent megteszünk a megfelelő célok érdekében. Linda McKeven kérdésére pedig azt tudom válaszolni, hogy egy konkrét témát el tudok mondani. A kápreforma kapcsolatos beszédemet kérném, hogy olvassák el. Ez elég nagy vihart kavart a mezőgazdaságban dolgozók és a mezőgazdasággal foglalkozók körében. Csolos román biztossal is megvitattam az álláspontomat, és tulajdonképpen az álláspontunk mögött húzódó logika rendkívül egyszerű. Tehát megvannak az európai földek, ebből ugye kivesszük a városokat, és a maradéknak a fele termőföld, a másik fele pedig erdő. Ami magukat, a termőterületeket illeti, nagyjából ezek megművelésre is kerülnek, tehát ott vannak a gazdák, akik végzik a munkájukat, és ezért pénzt kapnak. De hogyha minket tényleg érdekel a víz sorsa, a biológiai sokszínűség sorsa, akkor egy kicsit közelebbről meg kell vizsgálnunk ezeket a gazdákat, hiszen a gazdák tulajdonképpen közérdekű szolgáltatásokat is, feladatokat is elvégeznek, és azért pénzt is kell kapniuk. Az EU mezőgazdaság politikájával kapcsolatban ugyan felmerültek kritikák, de hogyha össze tudjuk hangolni a mezőgazdaságot a környezetvédelemmel, és hogyha a következő közös politikát úgy hívnánk, hogy közös mezőgazdasági és környezetvédelmi politika, az véleményem szerint jó megközelítés lenne. Lesz egy biodiverzitási stratégiánk, ez lesz talán az egyik legnehezebb dokumentum, amit ebben az évben el kell készítenünk. De mindenképpen szeretnénk ezt a lehető legkonkrétabban és elfogulatlanabb módon megfogalmazni. Ami pedig a források felhasználását illeti, tartottam egy beszédet ebben a témakörben, ezt megtalálják a weboldalamon. De ezzel kapcsolatban, mielőtt konkrét cselekvéseket indítanánk el, még egy gondolkozási periódusra lesz szükség, tehát 2011-re tenném ezt, ezeket a cselekvéseket. Ami a levegő minőségét illeti, ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy egyezik a véleményünk, Brandon úrnak pedig azt tudom elmondani, hogy azt hiszem, hogy ez a legjobb lecke, amit megtanulhattunk azzal kapcsolatban, hogy mi történik akkor, hogyha nem alkalmazzuk a Lisszaboni szerződést. Először is a közösség, mint olyan, nem része a CITES egyezménynek, és mivel titkos szavazás van, nem is tudjuk, hogy a tagállamok hogyan szavaznak, mert mindenki magának szavaz. Csak remélhetjük, hogy mindenki úgy szavaz, ahogy megegyeztünk. És remélem, hogy ez a helyzet megváltozik, és majd egységes közösségi fellépés lesz, és egy hangon fogunk felszólalni. A második nagyon fontos dolog az az, hogy megfelelő diplomáciai tevékenységnek kell kísérnie a nemzetközi tevékenységünket. És Damianaki asszonynal egyetlen napunk volt arra, hogy megegyezzünk, de meg is született a megegyezés, mert tudtuk, hogy csak egyetlen napunk van, és reméltük, hogy így legalább megfelelőképpen átültethetjük a valóságba azt, amit szeretnénk elérni. Ugyanakkor a tagállamoknak sokszor két-három koreperülésre van szüksége ahhoz, hogy megegyezzenek, mi pedig Damanaki biztossal, biztosasszonyjal egyetlen nap alatt megegyeztünk. Ugyanakkor ne feledjük el, hogy vannak más partnerek is, Japán, Kína, akik egészen más irányba lobbiznak, és szerintem ez tarthatatlan, nem így kell eljárnunk. A harmadik dolog pedig az, hogy a helyszínen nagyon sok jó javaslat született tagállamoktól, amikhez én azonnal csatlakoztam volna, ha meg lett volna a mandátumom. Csak hogy nem volt ilyen közösségi mandátum, a tagállamok ugye külön-külön szavaznak és foglalnak állást. Ezen is kellene változtatni, sokkal erősebbek lennénk egységesen. Sokkal üdvözítőbb lenne, hogyha itthon még megegyeznénk valamilyen közös álláspontban, és utána azt keményen mindannyian képviselnék nemzetközi szinten. Úgyhogy a különböző külső eszközök összehangolása nagyon fontos a hatékonyság szempontjából. Természetesen így a felelősségi körök is változnak, és az i kapcsolatban is lesznek majd felelősségi változások a halászati politikában, de remélem, hogy Demanáki asszony is ugyanannyira komolyan kezeli ezt a kérdést, mint én, vagy mint önök. És akkor nézzük a rícset. Leegyszerűsítve a kérdést azt mondhatnánk, hogy elégedettek vagyunk-e ezzel, vagy sem. De szerintem inkább azt kellene megnéznünk, hogy mi a csalódottság oka. Tulajdonképpen az elmúlt három évben a rics végrehajtásával kapcsolatban nem jutottunk messzire, úgyhogy a végrehajtást kellene felgyorsítani. Tájáni alelnökkel megbeszéltünk abban, hogy mire van, megegyeztünk abban, hogy mire van szükség környezetvédelmi szempontból. Most további részleteket nem mondanék a reach csak néhány dolgot. Először is megegyeztünk abban, hogy 2010 novemberében nem lesz hatálybővítés, ez az első fontos határidő. Aztán a mellékletekkel kapcsolatban arra jutottunk, hogy minden fontos információt a PBT-kkel kapcsolatban fel kell használni, és a bizonyítás erejét kell alapelvnek tekinteni, így esetleg lehetőség nyúl, nyílhat az iparban olyan átmeneti intézkedésekre, amelyek oda vezetnek, hogy a 13-as mellékletet módosítjuk, és ez komitológiai eljárás alá kerül. De egyébként ez a változás már megtörtént, és amikor azt mondjuk, hogy a lehető leggyorsabban el kell végezni a munkát, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy most rögtön azonnal, mert ez az intézkedés két-két és fél évig pihent, és nem történt semmi ami az anyagok bevizsgálását illeti, lehet, hogy 500 ilyen anyag van, lehet, hogy 1000 ilyen anyag van, de egyelőre még nincsen konkrét lista arról, hogy ebben a mellékletben hány ilyen vegyi anyag szerepel. Huszonkilenc szerepelt az ideiglenes listán, és évente általában 43 jelenik meg az ideiglenes listán, és hogyha megnézzük, hogy az EK-val miben egyeztünk meg, hogy mi az ő maximális kapacitásuk, hát ez már kimeríti a kapacitást. Voltak, akik azt mondták, hogy új ügynökségeket kellene felállítani, de hát ez egy olyan ügynökség, ami 2007-től működik. Én magam az előző ciklusban két új ügynökséget állítottam fel, és mindkét ügynökség esetében három évre volt szükség, és még mindig nem teljesen operatívak ezek az ügynökségek, tehát olyan egyszerűen nem lehet létrehozni új ügynökségeket. az a célunk, hogy a megfelelő célkitűzéseket el tudjuk érni, és aztán van itt még egy témakör, a helyettesítési tervek. A helyettesítési tervek mind a két témában fontosak, a megfelelő ellenőrzés, illetve a szociális hatás szempontjából is. Lehet, hogy elfogult a jogalkotás, úgyhogy lehet, hogy ezen változtatni kellene, és így talán egy vagy két év is kell majd ahhoz, hogy megfelelő jogi értelmezést kapjunk. A másik lehetőség az, hogy elindítjuk a végrehajtást. Azt hiszem, hogy a megfelelő ellenőrzés és a helyettesítés tekintetében már megegyeztünk, és itt azt a megfogalmazást használtuk, hogy az alternatívák elemzése határidőhöz kötve. Egyébként megjelenítünk majd egy hivatalos dokumentumot az engedélyezéssel kapcsolatban, csak hát ezt még le kell fordítani minden nyelvre, ugyanis a KKV-k szempontjából nagyon fontos, hogy a saját nyelvükön is hozzáférjenek ehhez a dokumentumhoz. Elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem. Go tomorrow and after tomorrow to Helsinki. Ön majd ellátogat Helsinki-be, illetve mi is holnap és holnap után, és akkor kiderül mindez. Anders Pereló a következő hozzászóló. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Péter Le úr, ön majd ezután következik. Gracias, señor presidente. Quiero referirme a los bosques. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék eh, egy kérdést feltenni a zöld könyvvel kapcsolatban. Nem gondolom, hogy 27 különböző politikán kéne, hogy legyen Európában, lehet, hogy még kettőnek se kéne, hogy legyen az északi és déli részre. Meg szeretném kérdezni a bizottságot arról, hogy önök egy európai erdészeti integrált politikát alakítottak ki. Azt gondolják-e, hogy a mandátumuk alatt ezt a politikát szeretnék-e fejleszteni, illetve Európát egy egységként ahogják-e kezelni, és az erdészet kapcsán a különböző európai régiókat külön veszik arra, és Péterre parancsoljon, köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, köszönöm szépen az előadását. Nem tudok mondani önnek, illetve nagyon is egyetértek, amikor ön egy extenzívebb stratégiáról beszél, Ön és Öttinger biztos is beszéltek arról, hogy nagyon fontos a paradigmaváltás, és Schumann is mondta már, hogy csak kis lépésekben lehet előre haladni. Én meg szeretném kérdezni arról, hogy a bizottság mit tervez annak érdekében megvalósítani, hogy nagyobb lépésekben is tudjunk előre haladni, illetve ön hogyan tud együttműködni Öttinger biztossá Ami pedig a széndiokszid kibocsátást illeti, még mindig eh, arról beszélünk, hogy új erőművekre van szükség, amelyek eh, amelyek például lítiummal működhetnének. Ön beszélt új termékekről is, korábbi biztossal összevetve ön korábban a kutatásért volt felelős. Mit tesz annak érdekében, hogy az új termékek fejlesztését előmozdítsa? Amikor új elképzelésekről, új jövőképről beszélünk, akkor el kell gondolkodni arról, hogy az elektromosság területén mit tudunk tenni, illetve az új intézmény kapcsán számíthatunk egy olyan megoldása, amely majd kompatibilis lesz az új termékekkel is. Köszönöm szépen, Chris David parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Csak két pont. Elnök úr, kaptam egy választ a hulladék ártalmatlanító berendezésekre feltett kérdésemről. Az ezekből származó hulladékok 200 meghaladták a kibocsátási küszöböt, hulladék égetőkből származó káros anyag kibocsátás. Úgy tűnik, hogy a bizottság hatékonyan halad a jogalkotásban. Mik az új fejlemények? Ön, amint említette, Helsinki-be megy majd, voltak akcióterveink, de nem látom, hogy ezekből mi kerekedett ki. Nem tudom, hogy milyen prioritással van ennek a témának, hogyha vegyiparral vetjük össze. Még mindig kapunk újsághíreket, például Dániából. Például bizonyos káros anyagokat, amelyeket cumisüvegek is tartalmaznak, megtiltsunk. Bizonyos országok aggódnak ezen anyagok miatt, az endokrin uh, anyagokkal kapcsolatban, tehát mi a tervezett lépések? Köszönöm szépen, Áder János parancsoljon. Úr, tisztelt biztos úr, néhány perccel ezelőtt a következőt mondta. Tiszta iparra van szükség, és nem az ipar megtisztítására. Ezek az ön szavai. Én mélyen egyetértek önnel. A meghallgatásán szóba hoztam már azt a kérdést, amit most is szeretnék napirenden tartani, ez a cianidos bányászati technológiáknak a betiltása. Akkor ön azt ígérte a meghallgatásán, hogy megfelelő vizsgálat után támogatni fogja az erre irányuló kezdeményezést. Jó magam is, és a teremben ülő Tremopulos kollégám is írásbeli kérdéssel fordult önhöz, a válasz azonban meglehetősen formálisra sikeredett. És nem csak mi, hanem zöld párti képviselők, liberális párthoz tartozó képviselők, szocialista párthoz tartozó képviselők és a néppárthoz tartozó képviselők is nagyon sokan érdeklődnek a téma iránt. Különböző formában vetették fel, részben az előző ciklusban, részben pedig most is ezt a kérdést. Kérdésem tehát, miután ez a téma két hét múlva Strasbourgban a plenáris ülés napirendjén szerepel, hogy támogatja-e ön a cianidos bányászati technológiák betiltását az egész Európai Unió területén. Annál is inkább, kérdezem ezt öntől, mert volt egy másik nagyon fontos mondat az imént, hogy a józan ész forradalmára van szükség. Ebben is egyetértek önnel. Úgyhogy én arra bátorítom önt, hogy ne hagyja, hogy a kollégái formális válaszokat írjanak az ön nevében, hanem a józan ész forradalma nevében legyen olyan bátor, és ön személy szerint is a bizottság is támogassa ennek a technológiának az egész Európai Unióban való betiltását. Köszönöm szépen. Danke. Kriton Azenis. Thank you very much. Köszönöm, Kriton Azenis. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon nagy öröm, hogy itt van közöttünk, és az erőforrások hatékony hasznosítása valóban fontos kérdés. Mindannyian szeretnénk Kopenhága után újra lendületbe kerülni, és újra átvenni az irányítást, de azt gondolom, hogy az erdőírtás, aminek tanúi vagyunk szerte a világon, az nagyban hozzájárul az üvegházhatás növeléséhez. Úgyhogy nagyon sok esetben látjuk tehát az erdőírtást a fejlődő országokban. Azonban a fa import az Európai Unióban mindezt nem veszi figyelembe hogyan lehet itt valamilyen szankciókat alkalmazni. Nem tilos, ez az import és amikor ez a fa beérkezik az európai kikötőkbe, akkor ez megjelenik, és ezt elárusítják, illetve ez piacra kerül itt az Európai Unióban és ezzel kapcsolatban még semmiféle értékelés nem történt. És azt gondolom, hogy ellenőrizni kellene minden olyan fa importot, ami fejlődő országokból érkezik. Azt szeretném kérdezni, hogy ö, miért nem ö, születnek megfelelő jogszabályok a fa gazdálkodással kapcsolatban. Karl-Heinz Florenz biztos úr ö, szeretettel köszöntjük. Már sok dicséretet kapott, és én is csatlakoznék a dicsérő szavakhoz, de hát azért én mindig aggódom az európai jogszabályok megvalósításával kapcsolatosan. Azt mondta, hogy szigorúbb lépéseket fog tenni, ha ez nem valósul meg. Mit jelent ez? El tudná ezt konkrétan is mondani, hogy mire gondol? hát semmi nem ér semmit, amit mi itt jogszabálynak elfogadunk, ha nem ültetődik át a gyakorlatba. És most itt nem csak az új tagállamokra, hanem a régiekre is gondolok. Köszönöm, Krosztett asszony. Köszönöm szépen. Sajnos Kopenhága kudarccal végződött, Természetesen ez nem csak a klímabiztoson múlott, de hát hogyha fejlődésről és zöld fejlődésről beszélünk, akkor mégiscsak figyelembe kell venni, hogy a kopenhágai kudarc fényében mi lesz a klímacsomaggal, és mi lesz a határunkat átlépő széndioksziddal. Az USA azt mondta, hogy nem szeretné elkötelezni magát a klímaváltozás szempontjából, de nekünk mégiscsak fontos, hogy legyen olyan egyértelmű iparpolitikánk, ami zöld és innovatív. Úgyhogy várjuk, várjuk a bizottság elnökének, Barroso úrnak az új javaslatait azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk elkerülni Kopenhága negatív konszekvenciáit. Ami pedig a CO2 kérdését illeti, az ökoinnovációt hogyan próbálja beépíteni a zöld fejlődésbe, ugyanis az imént zöld fejlődésről, zöld innovációról beszélt. Az Európai Unió hogyan fogja majd elérni ugyanazt a szintet, mint az USA? Hiszen, hogyha most ebben a súlyos gazdasági helyzetben nézzük a helyzetet, akkor azt látjuk, hogy az ázsiai kontinens és az USA folyamatosan fejlődik, és Európa pedig stagnál, és egy helyben toporog. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy a kopenhágai kudarc után mit tud ajánlani, hogyan tudunk továbbra is hatékonyan fellépni a klímaváltozásban, ugyanakkor hatékony iparpolitikát is megvalósítani itt Európában. Krisztina Gutierrez. Krisztina Gutierrez parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdés felmerült, nagyon sok kérdésre már választ is kaptunk. Én konkrétan az energiáról és a foglalkoztatás politikáról szeretnék beszélni. Ezen kívül a biodiverzitásról is ejtenék majd néhány szót, úgy látom, hogy önt valóban érdekli a biológiai sokszínűség védelme. De a biodiversitás védelme így önmagában elég nehezen megfogható. Meg kell néznünk, hogy hogyan kívánjuk megvédeni a biológiai sokszínűséget a mezőgazdaságban, hogyan próbáljuk az állatok életterét visszaadni, hogyan próbálunk segíteni azokon az állatokon, amelyek szaporodás képtelenek lesznek a száraz időjárás miatt. Tehát egy kicsit konkrétabban kellene valahogy megfogni, a biológiai sokszínűség védelmét. Van egy irányelvünk a környezeti hatásokról, de vannak ennek az irányelvnek olyan elemei, amelyek nem kerültek még átültetésre, és hogy miért? Azért, mert egyszerűen nincsenek meg a megfelelő szakértőink, akik el tudnák végezni ezt a feladatot. Európának nagyon sokféle öröksége van, amit meg kell védeni, és ide tartozik a biológiai sokszínűség öröksége is. Ezzel is kellene, erről is kellene beszélnünk, ezt is kellene védenünk, legalább úgy, mint a történelmi örökséget. Európában szerintem általánosságban nehéz összeegyeztetni a különböző politikákat. Thank you, Mr. President, and thank you, Commissioner, for Köszönöm szépen, biztos úr, hogy felvázolta a menetrendjét az elkövetkező évekre. Sokszor említette, hogy fontos az erőforrások hatékony felhasználása, és ezt egyre szélesebb körben kell értelmezni ugye hamar abba a helyzetbe kerül az ember, hogy csak az energiára gondol, és mi maximálisan támogatjuk Önt abban, hogy itt szélesebben értelmezze ezt a fogalmat, földhasználat, fémek használata, stb. De mit gondol, amikor erről beszél? hogy erőforrás felhasználás, mert azért egyre nő a fogyasztás, a föld, a víz felhasználása, és itt is csökkentési, redukciós célokra van szükség. Szóval milyen konkrét tervei vannak ezzel kapcsolatban. És amikor erről beszélünk, akkor persze együtt kell működni nagyon sok kollégájával, nagyon ö, sok ö, munkatársal, és ez nem lesz könnyű feladat. És ö, hát mi ott állunk ön mellett, mint Európai Parlament, de nem lesz könnyű. Egy konkrét kérdés most jelenleg amikor a bioenergia felhasználás fenntarthatóságáról beszélünk. Hát hogyan próbálja biztosítani, hogy ez a bioenergia program fenntartható legyen, és hogyan működik együtt Hedegárd asszonyal, Öttinger úrral, hogy biztosítsa azt, hogy fenntartható legyen ez a politika, és megfelelő irányba haladjon. Köszönöm. Köszönöm. Kathleen? Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, csatlakozom az előttem szólókhoz, hogy számíthat támogatásunkra az erőforrások hatékony használatával kapcsolatosan a biohulladék. Évekkel, évek óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, de egy picit csalódtam hogy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott határozottan. Itt egy világos üzenetre lenne szükség, és ez eddig nem érkezett meg. És hát nem csak itt, hanem a tanácsban is nyitott fülekre talál ez, ugyanis a trojka már pozitívan nyilatkozott a biohulladékkal kapcsolatos irányelv megalkotásáról, de vannak más jelentések az ön környezetében, és van olyan munkatárs, aki ellenezné, hogy egy külön irányelv szülessen a bio hulladékkal kapcsolatosan akkor viszont a mostani irányelv módosítására van szükség. Biztos úr, de ez nem lenne elegendő véleményem szerint, és ha ön is úgy gondolja, hogy ebben nagy potenciál rejlik, nem csak az energia termelésben, hanem az újrahasznosításban, akkor azt hiszem, hogy el kell érni, hogy itt legyen egy olyan irányelv, amely nem csak a reciklikálás követelményeinek felel meg, hanem pontosan előírja, hogy a biohulladékot hogyan lehet újrahasznosítani, és mi minősül biohulladéknak. Tehát a kérdésem, hogy támogatná-e azt, hogy legyen egy külön irányelv, és lesz-e ilyen jellegű javaslata. Köszönöm. Látta, hogy sok a kérdés, válaszolja meg, <laughs> amit tud, és hát fontos, hogy a kollégáink, a képviselők megkapják a választ. Tudom, hogy nem könnyű önnek, illetve még meghallgatunk egy pár kérdést. Mikael Trömmabolosz. Elnök úr, Két kérdésem lenne, két fontos kérdéssel kapcsolatosan. Az egyik a zaj ártalom. 2002-ben született egy irányelv, és a tagállamoknak ezzel kapcsolatosan kimutatást kell készíteniük. Öt évenként a bizottság készít egy összefoglaló jelentést az országok kimutatásai alapján, tehát október 18-áig, 2009. október 18-a volt a határidő, hogy a bizottság jelentést készítsen arról, hogy hogyan valósult meg ez az irányelv a tanácsnak és a parlamentnek kellett volna ezt a jelentést előterjesztenie, és ebben annak is szerepelnie kellett volna, hogy milyen változásokra, módosításokra lenne szükség. Most azt már május vége a határidő, a módosított. Tudja garantálni biztos úr, hogy a módosítási javaslatok erre az irányelvre vonatkozóan ugye kötelező védelmet kell, hogy biztosítsanak, és meg fognak születni ezek a javaslatok, és a bizottság a nagy zajforrásokat meg fogja vizsgálni, gondolok a repülőterekre, nagyobb építkezésekre. És azután március 18-án azt mondta, hogy a tagállamoknak a levegő minőségét javítaniuk kell, és a kibocsátásokat csökkenteni. Január 13-án az írásbeli válaszában azt mondta, hogy folyamatban van az idevágó irányelv átdolgozása, a nemzeti csúcs határértékeket illetően, felső határértékeket illetően 350 ezer ember hal meg a kibocsátások miatt, mindjárt abba hagyom, mondja a hozzászóló, mert az elnök figyelmeztette, tehát miért nem veszik ezt figyelembe a munkaprogramban? Ne beszéljen senki tovább, mint két perc. Most viszont nem hallunk semmit. Nagyon szépen köszönöm a szót, és elnök úr, ha megnézem a terveit, beszéltünk sok összefüggésről, és meg kell nézni a helyi lakosság elvárásait, követelményeit is. Az Európai Unió 2020-as stratégiája tartalmazza az új tagállamok számára fontos követelményeket, és gondolok a regionális fejlesztésre de hát útépítésre is kell gondolni, hulladékhasznosításra, és ez sokszor másképp merül fel az új tagállamokban. Mik a prioritások, biztos úr, a 2020-as stratégiában ezzel kapcsolatosan? És a társfinanszírozást illetően is van egy kérdésem, illetve a Natura 2000-rel kapcsolatosan mi a helyzet? Mikidis kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a biztos úrnak ezt az érdekes felvezetést. Fontosnak tartom azt, hogy mi az, az egyes termékeket, most függetlenül attól, hogy élelmiszerről, ipari termékről van szó, ezt ugye nem csupán beárazzuk, és láttuk már, hogy sok esetben a támogatás nem jól hasznosult, máshova került, és sok esetben nem volt meg a megfelelő rendszer a költségek kimutatására. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretnék információt kapni, és azt, hogy a, és a ricsel kapcsolatban is voltak már kérdések elmondta, hogy az ügynökség most dolgozik bizonyos kérdéseken. De hát ez egy forradalmi lépés volt Európa számára ez a jogszabály, és hát a világ ránk figyel, és nézi, hogy mit csinálunk, úgyhogy kár, hogy mi nem tudtunk másoktól tanulni, hanem inkább mi vagyunk kénytelenek másokat tanítani. Köszönöm. Köszönöm, Dan Jörgensen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a biztos úrnak ezt a kiváló prezentációt és az eddigi részletes válaszokat. Az én kérdésem a vízgazdálkodással függ össze. Mondta már, hogy egyenlő játékszabályokra törekszik, de nem lesz könnyű megtalálni a legkisebb, illetve a közös nevezőt. Az én országomban folyik a vita arról, hogy a határidők, és milyen fontosak. Mi akarunk határidőket, illetve más országok nem, miért akarunk akkor mi. Tehát nagyon sok kérdés felmerül erről, úgyhogy meg kell nézni, hogyan néz ki a megvalósítás, és van-e esély arra, hogy 2015-re elérjük a célunkat, és elmondhatjuk, hogy a vízminőség mindenütt megfelel annak a szintnek, amit előirányoztunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Klász asszony, köszönöm szépen. Biztos úr a fenntarthatóságot nagyon sokszor említette, és azt mondta, hogy ez egy horizontális feladat. A fenntarthatóság persze az mindig mérlegelés kérdése sokak mérlegelésének kérdése. A biocid rendeletet is említette, és a biocideket engedélyezni kell Európában. A bizottság szigorú szabályokat javasol, de lesznek kivételek is bizonyos területeken, és ezek a termékek a szubstitúciós helyettesítési listára kerülnek. Azonban meg akarjuk őrizni az egészséget, Szükség lesz ezekre a termékekre bizonyos esetekben, és a gazdaság érdekeltsége milyen lesz. Ugye a higiéniai standardokat be kell tartani, tehát itt mindig mérlegelni kell majd, amikor ezzel kapcsolatban döntéseket hozunk. Ugye nagyon komolyak az egészségügyi elvárásaink, a költségkatalógus, a költségek nagyon magasak. A bizottság át fogja ezt még egyszer gondolni. A harmadik dolog, sokszor beszéltünk már biocidekről, hogy lesz-e erőnk arra, hogy az ügynökséget megfelelő hatáskörrel lássuk el, hogy itt tényleg Európa szerte megfelelő legyen az eredmény. Köszönöm. Vittorio Prodi. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm biztos úr nagyon nagyra értékelem, amit elmondott, különös tekintettel arra, hogy kiemelte, hogy az erőforrás hatékonyságot növelni kell. Ezt egyértelműen ki kell fejezni egy egyszerű mondatban, hogy a természeti erőforrások ugye korlátozottan állnak csak rendelkezésre. Ezt tudjuk ugyanígy, a föld lehetőségei is korlátozottak, és a hulladék feldolgozás, illetve szanálás is fontos kérdések. Hát ezek azok az alapok, amelyek re a munkánkat alapozni kell. A gondolkodást meg kell változtatni. Ez két korlátozás, és ez kell, hogy legyen az alapja annak, hogy egy új kultúrát alakítsunk ki. Itt már nem csak környezetvédelmi kérdésekről van szó. A politikai vita azon kell, hogy alapuljon, hogy illetve abból indul ki, hogy itt mi mit akarunk, és mit fogalmazunk meg. És van még valami, a talajvédelem, amit meg szeretnék említeni. És azt kérem öntől, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseket is nézze át, aktualizálják e, ezeket a problémákat, és egy e, rendszerszerű megközelítést alkalmazzanak az éghajlat e, változással kapcsolatban is, ugyanis ezt együttesen kell kezelni mindazzal, hogy ez a, ezek a javak, ezeket biztosítani kell, és nagyra értékelem, hogy azt mondta, hogy az ajtója nyitott lesz, és bármikor önhöz fordulhatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát nagyon ö, nagy ívet fogtak át a kérdések, de még nem, még, még, még megy tovább a dolog. Bocsánat, még vannak kérdések. Teodoros Kövekakis úr. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, köszönöm biztos úr a nagyon érdekes prezentációt. Sokat említette a hatékonyságot, az erőforrás felhasználást illetően, de van egy még alapvetőbb elv a jogszabályunkban, ez pedig a szennyező fizet elve. 2010 végén azt mondtuk, hogy engedélyezni kell az Európai Unióban a támogatást például a szén termelésben. És itt nem mindig alkalmazzuk ezt az elvet. Folytatni fogják ezeknek a tüzelőanyagoknak a támogatását. Igen, köszönöm, Edith Estrella. Köszönöm szépen. A biztos úrnak először is szeretném megköszönni a prezentációt. Azzal egyetértek, hogy a 2020-as stratégia rendkívül fontos, azzal viszont nem értek egyet, hogy ez olyan rendkívül ambiciózus lenne környezetvédelmi szempontból. Szerintem hogyha Európa valóban hatékony környezetvédelmet akar megvalósítani, akkor nagyon komoly gazdasági paradigmaváltásra lesz szükség, és ambiciózus stratégiákat is ki kell dolgoznunk. Hogyha az energiát szeretnénk jobban felhasználni, hogyha szeretnénk az energia szempontjából függetlenebbek lenni, akkor olyan közös energiapolitikát kell kidolgoznunk, ami fenntartható és alapvetően megújuló energiaforrásokon alapul. A biztos úr is beszélt az energiahatékonyságról, ami fontos része az energiapolitikának. Ezzel kapcsolatban konkrétan azt szeretném megkérdezni, hogy milyen intézkedéseket indítottak, vagy fognak elindítani a közeli jövőben, konkrét intézkedéseket várok, mint válasz, amelyek a megújuló energiaforrások felhasználására koncentrálnak, és ilyetén módon Európát függetlenítik egy kicsit a foszilis energiaforrásoktól, mert hát a harmadik országok, akik ezeket behozzák, nem mindig megbízhatóak. Szoni képviselő. Morning. Jó reggelt. It's... Nem akar hozzászólni, oké. Okay. Corinne Lepage. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a biztos úrnak is, hogy eljött. Két dolgot szeretnék elmondani. A talaj irányelvet eltemettük és keresztet vetettünk rá? Ez egy kérdés. A második pedig az, hogy Damanaki kollégájával beszélgettünk a partmenti területek helyzetéről, és arról, hogy milyen koherens politikákra van szükség. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan fog együttműködni Damanaki biztos asszonynal, és hogyan lehet összehangolni az integrált tengeri politikát, ami különböző tengeri és egyéb stratégiákat is magába foglal, illetve a partmenti területek integrált stratégiáját hogyan tudjuk összehangolni. Merci. Panayotopoulos. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagy hatást tett rám az ön ambiciózus és egyidejűleg nagyon realista programja. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a program Európát egy zöld jövő felé vezeti. Ebben a teremben mindenki támogatja önt, és nagyon sokan vannak, akik tudják, hogy a projekteket hogyan lehet megvalósítani. Én fel szeretnék vetni egy kérdést, mégpedig az árakról. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen az árak kialakítása nagyon fontos. Ami a bányászatot illeti, az iparnak meg kell mutatni azt, hogy vannak új és jobb alternatívák, jobb módszerek, és ők ebből profitálhatnak, a cianidoktól pedig meg kell szabadulni. Hogyan tudunk tehát a cianidoktól megszabadulni? Mokkunájte képviselő. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Köszönöm szépen a prioritások bemutatását. Minden bizonyal nehéz lesz az összes kérdése válaszolni. én szeretnék egy kérdést feltenni a környezetvédelmi hatástanulmányokról. Hallunk bizonyos problémákról a tervezés és megvaló, megvalósítás kapcsán a jelentős infrastruktúrális beruházásoknál. Ez pedig azért van, mert a környezetvédelmi hatalmas tanulmányok nem átláthatóak és nem függetlenek. A társadalom jobban örülne annak, hogyha az Európai Bizottság ebbe az ügybe jobban belekapcsolódna, és a hatástanulmányok átláthatóbbak, függetlenebbek lennének. Lehetőség van-e arra, hogy az Európai Bizottság egy olyan eszközt alakítson ki, amely erőteljesebben rögzíti a környezetvédelmi hatástanulmányok szerepét? Köszönöm szépen! Anya Weisgerbernek adom meg a szót, ő nem kér szót, akkor elértünk a kérdéskör végéhez. Mint említettem, fontosnak tartottam azt, hogy minden kollégának megadjam a szót. Természetesen lehetetlen az összes kérdésre választ adni, de írásban sem tudunk választ kapni. Éppen ezért, kedves biztos úr, válaszoljon azokra a kérdésekre, amelyeket fontosnak tart. Még tíz percünk van Tudom, hogy nem tud átfogó választ adni az összes feltett kérdésre. Csodálom önt, hogy milyen intenzíven dolgozott az anyagon, nagyon sok szint látok itt, részleteket, és akik nem kapnak most választ, remélhetőleg majd később kapnak. Parancsoljon! Pontosan, csak így tudjuk ezt megoldani. Öt oldalban jegyzeteltem a kérdéseket, tehát nem tudok mindenre választ adni. Megpróbálom azonban a lehetetlent, és megpróbálom gyorsan átfogni a kérdéseket, ami az erdészetet illeti. A zöld könyvet az erdészetről, illetve az erdők védelméről. Itt fontos figyelembe venni egy aspektust, és én is nemrég tudtam, tanultam erről. Fontos, hogy az Európai Unió együtt dolgozzon az erdészetben is. A tagországok erőteljes elképzeléseket képviselnek, különösen a szubszidiaritás értelmében. Mi ezt ignorálhatjuk, de amikor a döntéshozatalra kerül a sor, akkor ezt már nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ami Alojza úr kérdését illeti, az Öttinger úrral folytatott együttműködést, én nem látok itt problémát, megállapodtunk abban, hogy leülünk, még erre nem került sor. Nyitott hozzáállást tanúsítunk mindketten, és azt gondolom, hogy az energiaügyekért felelős biztos és a környezetvédelmi biztos együttműködése szükségszerűség. Amikor a nemzeti szempontokat vizsgáljuk, az energia mix, amelyet az adott ország dönt el, akkor ez egy tagországi kompetencia. Ez a tagországok kezében van. Éppen ezért eh, ennek az oka nagyon egyszerű, hiszen a tagországi struktúrák nagyon különbözőek, és az is világos, hogy eh, aggasztó az, ha a tagországok politikájába valaki beavatkozik. Mi minden lehetséges potenciális lehetőséget megpróbálunk felvázolni, a technológiai energiatervre ugyanez vonatkozik, illetve az energetikai lehetőségek eh, felvázolása is. Ezen kívül tudom, hogy mi állt az ön kérdésének hátterében, és világosan fogalmazott a saját országunkat illetően is. Minden ország, minden egyes ország, amikor dönt az energia mixje jövőjéről, akkor figyelembe kell, hogy vegye azokat a vállalásokat, amelyeket az Európai Uniónak és nemzetközi szinten is tettek. Hát ezek a széntervhez eh, szorosan kapcsolódnak. Figyelembe kell venni nem csak a, a 20-20-as stratégiát, hanem a 20-50-eset is. Ma a 20%-os, vagy maximum 30%-os kibocsátás csökkentésről beszélünk 2020-ig, de 2050-ig 80%-kal kell csökkenteni a kibocsátást, és amikor ezekről a döntésekről van szó, akkor mindezt figyelembe kell, hogy vegyük. Davis úr, ami az endokrin és károsító anyagokat illeti, itt előttem van egy egész oldal arról, hogy mi történik, a listával is. A legfontosabb üzenet az ön számára. A bizottság nemrégiben kért egy tanulmányt arról, hogy jövőbeni fellépéseket, illetően javaslatokat, ajánlásokat készíthessen 2011 végéig, és a REACH megvalósítása kapcsán is gondoltunk mindenre. Áder úr, és a végén is elhangzott egy kérdés, Kannamajov úrtól a cianidokról. Nem tudok politikai eh, vállalást tenni a cianidokkal kapcsolatban, de megígérhetem azt, hogy nagyon szigorú felmérést fogunk készítetni, egy világos áttekintést. Azt gondolom nagyon fontos, hogy az összes döntés, amelyet hozunk, világos elképzeléseken alapuljon. Egyelőre én nem rendelkezek ilyen elképzeléssel, illetve pozícióval, de megpróbálunk e felé haladni. Ami a globális erdőítást illeti. Ez az ön kérdése volt, ugye? a tiltás illetve a gondosság elve, adok majd néhány példát erre. Az ambíciókhoz ez nem kapcsolódik Európai Uniós szinten. Mi azt gondoljuk, hogy a gondosság egy sokkal szisztematikusabb elv, nem kell az összes rakományt ellenőrizni, de ez az általános szabályt nem jellemzi. Jelentős administratív terheket vonna mindez a üzemeltetőkre, és ennek következtében a bíróság elé állítás nagyon csekély lenne. És szinte lehetetlen a faszállítást egy harmadik országba ellenőrizni. Az Európai Bíróságnak kell ellenőrizni azt, hogy egy harmadik ország jogalkotása megfelelő-e, de ez az Európai Unió jogi hagyományait nem tükrözi. Mi azt gondoljuk, hogy ez a szabálya megfelelő eredményt hozza, készítettünk, készítettünk egy hatástanulmányt, és a tiltás egy olyan aspektus volt, amelyet megvizsgáltunk. De, mint említettem, a döntés megszületett, úgy gondoljuk, hogy ennek megvalósítása szinte a lehetetlennel legyen egyelő. Florenc úr ön említette a megvalósítást, nem fogok részletekbe bocsátkozni most sajnos, de lépésenként haladunk, és szorgosan dolgozunk. Köszett úr, a kopenhágai csúcsot illetően azt gondolom nagyon fontos Kopenhága kapcsán az, hogy ez egy bukás volt egyértelműen mindenki számára. Én és a kollégáim ezen a témán dolgozunk, és nemrégében állapodtunk meg abban, hogy mi legyen a következő lépés. Szeretném a következő üzenet megosztani önökkel. Ne becsüljék alul a többi szereplő tevékenységét az éghajlatváltozási küzdelemben. A kutatás fejlesztésért voltam felelős korábban. A kínaiak jelentősen bekapcsoltak technológiai fejlesztésekbe, amelyek sokkal hatékonyabbak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Ezzel is tisztában kell lenni. Gutyeres asszony, ami a biodiverzitást illeti, és a mezőgazdaságot én önnel egyetértek. Azt gondolom, hogy e, ezt fejben kell tartanunk. Ami a történelmi örökséget illeti, én ezt jegyeztem. Értjük, hogy e, miért fontos ez passzúr. A forráshatékonyság egyetértek önnel, frusztrált is e, a források kapcsán az, hogy amikor a forrás hatékonyságról beszélünk, akkor nagyon gyakran a, az energiahatékonyságról is szót kell ejtenünk. A két témának együtt kell járnia. A hatékonyság, illetve a forráshatékonyság témája sokkal tágabb, mint az energiahatékonyság témája. A bioenergia politika és a fenntarthatóság itt azt mondhatom el, hogy ezt az aspektus is szem előtt kell tartanunk. Nem, nem emlékszem pontosan a kérdés részleteire, de a lényegét tekintve a fenntarthatóság ezen eleme az egyik kulcsfontosságú elem. Nagyon sok konfliktust vált ki ez a téma a környezetre Számomra az egyetlen lehetséges módja a megoldásnak az, hogyha minden egyes témában független hatástanulmányokat készítetünk. Olyan hatástanulmányokat, amelyek az összes lehetséges közvetett hatása is kitérnek. Minden más megoldás inkább egy spontán megoldás lehet, és nem megalapozott feltétlenül ami a biohulladékot illeti, illetve a biohulladék irányelv. Most. Nem arról van szó, hogy szívességet tegyünk, hanem arról, hogy milyen hatástanulmányokat készítettünk, ezek mit mutatnak, illetve nem lehet ignorálni a saját bizottságomon belüli nézeteket, illetve a szubszidiaritás elvét. Ez a tény. The, the worry which I have with the biowaste... Uh, Ami a biohulladék jogalkotást illeti, egyrészt nagyon világos, még nem teljes mértékben elkészült hatástanulmányaink vannak, és gyakorlatilag nincs szükség új jogalkotásra. A legégetőbb szükségszerűség, illetve a legégetőbb szükség a kiegészítésekben áll, Tény az is, hogy amikor a hulladékkeret irányelvről beszélünk, akkor a hulladék hierarchia az, ami nem valósult meg. Ha ez már megvalósult volna gyakorlatban, akkor nem lenne mindez probléma. Ami az illegális hulladék eh, gyűjtőket illeti, fontos eh, az említett aspektusokra tekintettel lenni. Lehet, hogy új típusú jogalkotásra van szükségünk, de nem biztos. A legjobb eredményekre szükség, töre, szükséges törekedni, nem kell túlbonyolítani a dolgokat. Azt gondolom, hogy vannak olyan tagországok, amelyek támogatnák ezt a kérdést, és szeretnék azonban ezzel azt elérni, hogy elhalasztható legyen a megvalósítása, a hulladék irányelv megvalósítása. Látom, hogy az öt oldalból két és fél oldalnyi kérdésre sikerült választ adni. Nem fogjuk tudni befejezni az összes kérdést, és azt gondolom, hogy akkor álljunk meg itt a biohulladéknál. A többiek, akik pedig még nem kaptak választ a kérdésükre, erre máskor alkalmuk lesz. Köszönjük szépen, hogy ellátogatott a bizottságunkba, érzékelhette, hogy eltökéltek és ambiciózusok a képviselők. Szeretnénk önnel együtt működni, nyitott a mi házunk ajtaja és az ön irodájának ajtaja is. Mindenkinek köszönöm a részvételt. A következő ülésre április 26-án kerül sor. Köszönöm szépen az ülést, lezárom.